Welcome. Hölgyeim és uraim, mindenkit köszöntök. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, Mindenkit üdvözlök, először is elnézést szeretnék kérni, amiért késtem, mint ahogy tudják, nálam ez ritkán fordul elő. De megígértem azt, hogy uh, köszöntöm a polgármesterek konferenciáját, és az előttem szóló um, egy nyilatkozatból több oldalas beszédet készített. E, elnézést kérek tehát mindenkitől. Ha megengedik, akkor azonnal rátérünk a szavazásra, amely elmaradt. Ma délelőtt az előttünk levő állásfoglalásról van szó. Ezt igen rövidre foghatjuk, csak akkor uh, nem szavazunk, ha de nincsen, elektronikusan szavazunk, tehát ha mindenki egyetért. Elektronikusan szavazunk. Second, third. Egy pillanat, amíg mindenki előkeresi a kártyáját. Jó, akkor később megszámoljuk. <clears throat> Elektronikusan szavazunk. Claude parancsolja. Tehát azok, akik tehát Pal Rübik, Szoboda kolléga és én, nekünk az állásfoglás mellett kell szavaznunk, ugye? Jól értettem. Igen, tehát aki támogatja az állásfoglalás indítványt, annak igennel kell szavaznia, aki ellenzi, az pedig nemmel. Ez a dolgok természetéből adódik, de elég egyszerű a dolog. Megnyitom a szavazást, és a többi kollégát utólag megszámolom. Egyetértenek ezzel? Rendben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nein? Also, We must cancel it and do it once again. Még egyszer szavazunk, nem tudom, hogy miért, de még egyszer mindenkit megkérek, hogy szavazzon. Megnyitom a szavazást. One EPP too much. A néppárt soraiból egyel többen szavaztak. Ja, nem. Oké. Okay. Lezárom a szavazást. Gut, mit Mehrheit abgelehnt, jetzt muss ich aber... Többség ezt elutasította, de hozzá kell számolni azoknak a szavazatát, tehát mellette, még egyszer ki volt 20 20 vannak mellette, Madurel asszony, ön szavazott, rendben, tehát 20 mellette, 23-an ellene, ezzel elutasítva. Köszönöm szépen, ezzel a következő napi rendi pont, szeretettel üdvözlöm lelkesedéssel és mindenfélével, az energiaügyi biztost. Az elmúlt napokban megállapodtunk abban, hogy a biztos megválasztása után beszélünk az munkatervről, munkaprogramról. Nagyon örülök annak, hogy itt van velünk, és meg is adjuk önnek azonnal a szót. A hölgyeknek hálás lennék, hogyha mindenki nyugodtan leülne és nem beszélne. A biztosnak adom meg a szót, parancsoljon. Lieber Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten... Elnök úr, hölgyem és uraim, képviselők, Köszönöm szépen, hogy a meghallgatás óta, amikor az önök egész bizottsága előtt találkoztunk, nos, ehhez képest most újra találkozunk. Két oldalú tárgyalásaim voltak szakbizottsági tagokkal elmúlt héten, a frakciókkal is beszéltem részben. Nagyon értékes inputokat kaptam, ötleteket, és szeretni felkínálni az összes képviselőnek, akivel még nem beszéltem, hogy bármikor négy szem közt, vagy bármilyen önök által javasolt körben folytassuk informálisan a megbeszélést. Természetesen a szakbizottság nagyon fontos a nyílt partneri viszony ápolásához, a tájékoztatásához. Természetesen az informális tárgyalásoknak ugyanilyen jelentőség van, éppen ezért szeretném ezt a mai napon felkínálni az összes kollégának. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság számára az energia, mint téma a napirend élén áll. Ezt mutatja az EU 2020-as programja, az elnök nyilvánosság előtti kijelentései ezt bizonyítják, illetőleg a bizottság által folytatott tárgyalások más kormányokkal, vagy adott esetben a pekingi csúcs találkozó, ahol a klímavédelem és az energia a mi részünkről került előterjesztése, és a kínaiak érdeklődéssel reagáltak, és készségesnek mutatkoztak abban, hogy folytatódjék ez a partneri viszony a Nabukóval is foglalkozik, ilyen sürgető kérdésekkel az Európai Bizottság. Egyetemi jelzéseket küldünk a villany meghajtású autók érdekében, és pillanatnyilag a European Recovery Programból fel nem használható pénzeket észszerűen szeretnénk felhasználni, méghozzá a parlamenttel folytatott tárgyalások során trilógus keretében, tehát évvégéig szeretnénk ezeket odaítélni. Hosszabb távú tevékenység, a 2020-as stratégia például, de ide tartozik az energia cselekvési terv, illetőleg a 20-50-es roadmap menetrend. Itt szeretném felszólítani önöket, adjanak tanácsokat nekünk, döntsenek velünk együtt, mert a hosszú távú energiapolitika és a tervezési biztonság szempontjából rendkívül fontos feladatról van szó a következő évtizedekben. Természetesen a hálózatba kötött infrastruktúrák, illetőleg a megfelelő technológiák, kis szénfelhasználású gazdaság, az is ide tartozik, illetőleg a beszerzési források diverzifikálása, az infrastruktúrák fejlesztése, mert pillanatnyilag egyoldalú függőségek alakultak ki. Néhány fontos témát szeretnék, feladatot szeretnék felvetni, amelyel közösen kell megbirkóznunk. Ide tartozik egyrészt a belső piaci jogalkotás teljes átvitellel, további jogalkotási lépésekről van szó, illetőleg a jelenleg már hatályos jog érvényesítéséről is szó van. Energia ügyekben, áram és gázügyekben a belső piac jó úton jár, de még nem érte el ezt a szintet, amit szeretnénk. Más termékekhez képest energetikai területen, energetikai termékekkel még nem jutottunk el a célhoz a belső piac szempontjából. A második pont, hogy szolid keretfeltételekre van szükség az új hálózati infrastruktúrák kialakításához. Ide tartozik a gázinfrastruktúra, ide tartozik a szolidaritás, mint olyan, az egyoldalú függőség felszámolása, illetőleg elmondhatom ezt az áramról is, ez továbbra is súlypontot képez majd a munkánkban, anélkül, hogy konkrét nyugodtan mm, ezt akarnánk, vagy nem, önöknek velünk kell dönteni. A válság idején egy különleges program született itt a gazdaságunkra nézve, de ebből le kell vezetni egy fenntartható európai programot, amely folytatható hosszú távon az hálózati infrastruktúrán kialakítása érdekében. És ez természetesen a tagállamok közötti szolidaritással is összefügg, illetőleg megújuló energiaforrások integrálására van szükség, és ehhez van szükség az infrastruktúrára, hogy el tudjuk szállítani ezeket az energiákat a felhasználás helyszínére. Offshore, szélerőművek, parkok az északi tengeren, ez természetesen fontos része egy európai hálózati infrastruktúrának, enélkül az egész nem működőképes. A hálózati infrastruktúrában van egy világos sorrend számomra. Egyrészt figyelembe kell venni a tulajdonosokat, az energia szolgáltató cégeket, és unbundling, mint téma, őket is figyelembe kell venni, aztán másrészt a szabályozó hatóságok egy központi szerepet kapnak, és az EISA az új hatóságunk, amely jövő év márciusában kezd dolgozni, és megkapja a szükséges szerepet természetesen. A főigazgatót kell pillanatnyilag kiválasztanunk. Ez egy fontos, moderáló, integráló szerepet játszó személy lesz majd. Az észát óriási elvárásokkal indítjuk be, de nem zárom ki azt sem, hogy a következő években az ÉSZA kompetencia erősödést kell, hogy élvezzen. Az összehasonlítás sántít persze, de az egységes légtér, amelyet mostanában könnyen elfogadunk, ez mindenképpen mérceként szolgálhat ahhoz, hogy az egységesülés szabályozási piac alakuljon ki. Harmadik, de nem mondom, hogy csak harmadik pontban, úgy gondolom, hogy egy kiegészítő társfinanszírozás is ösztönzést jelenthet ott, konkrétan ott, ahol egy bizonyos infrastruktúra vállalatgazdasági szempontból nem hoz profitot, de európai szempontból szükség van rám, és a következő évtizedben ezért az európai programot szeretnénk folytatni, és hát ez vonatkozik a következő finanszírozási periódusra is. Itt az Európai Parlament közreműködését kérem, és együtt döntését kérem kifejezetten. Amit még szeretnék felvetni, a 20-20-as célok támogatása az emissziók területén és a megújuló energiák területén. Én úgy vélem, hogy az iparbázisú kutatásra kell nagy súlyt helyezni az energiahatékonyságot mindenképpen javítani kell, én ezt erőteljesen fogom szorgalmazni, aztán eh, az atomenergia biztonsága, itt a legmagasabb szint, szintű sztenderdekre van szükség, a rádióaktív hulladékok kezelésénél is normákat, sztenderdeket kell kialakítani, itt előkészítünk egy megfelelő eh, szabályt a végső elhelyezésre, és ezben önökkel dialógust kezdeményezünk ősztől, ez nekem személyesen is nagyon fontos téma, és az energiatermelő országokhoz fűződő partnerséget kell erősíteni, és az útvonalakat kell biztosítani. Ennek az egyik példája a Nabucco a képviselőket, a tagállami képviselőket szeretném most felszólítani, akiken keresztül megy a Nabucco, azon országokról van szó, hogy vegyenek részt, és látom, hogy a South Stream-et, a déli áramlatot egyes érintettek, hogyan igyekeznek fejleszteni. És az összes tagállamot arra szólítom fel, arra kérem, hogy a Nabucco perspektívája mellett tartsanak ki ebben az évben, mert minden egyes vezeték nagyobb biztonságot jelent mert plusz infrastruktúrát jelent. Vonatkozik ez az északi áramlatra is, de csak a Nabucco az, amely elvezet bennünket egy új gázmezőre. Ez egy magasabb szintű formája az ellátási biztonságnak és a függőség csökkentéséhez vezethet. Csak hogyha valamennyi tagállam, a nemzeti kormányok és a képviselők is egyben immunisak tudnak maradni, akkor megszületett a döntés a Nabukoval kapcsolatban ebben az évben, sőt az építkezésre vonatkozó végső döntés is megszülethet. Az energiapolitikánk azt a törekvést tükrözi, hogy biztonságos, fenntartható és lehetőleg szénben szegény energiaszállításokat biztosítsunk megfizethető versenyképes árakon. Közös munkánknak, elkötelezettségnek ezt a célt kell szolgálnia. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk, hatékony és logikus energiapolitikára van szükség, amely egy új cselekvési terv alapján működik majd. Az új cselekvési terv a 20 es roadmap foglalkozik a karboncsökkentés, széncsökkentéssel összefüggésben. Ez fogja meghatározni a munkákat a következő években tudatosan választjuk azt az utat, hogy nem gyorsan és nem igazán kiforrott tervezést alkalmazunk, hanem sokkal inkább megfontoltan, alaposan kell haladnunk. Ehhez kérném hozzászólásaikat és hozzájárulásaikat. Az új cselekvési terv célja, hogy gyakorlatilag alkalmazható középtávú eszközt jelentsen arra, hogy a 20-20-as célokat európai szinten el tudjuk érni. Prioritásokat kell kijelölni, és elemezni kell a már meglévő projektek haladását. Ez egy átfogó politikai keretet biztosít majd európai szintéren és garantálja, hogy az EU a 2020-as célokat a legalacsonyabb költségekkel és a legnagyobb előnyökkel tudja teljesíteni a társadalom és a gazdaság érdekében. De ez egyben nem csak egy cél, hanem kötelesség is nemzeti és lokális szinten is célokat kell alkotni, amelyek ide tartoznak, hogy EU szinten elérjük az említett versenyképességi lehetőségeket. Éppen most ültek e- össze a polgármesterek, rengeteg résztvevővel, helyi mandátumokkal rendelkező emberekről van szó, őket is be kell vonni, és Európa a kisebb települések szintjén is el kell, hogy jusson, be kell kerülni a városházakra Európának, mert akkor tudjuk a mi általunk kitűzött célokat elérni. Az összes érintettet szeretnénk felszólítani arra, hogy vegyen részt ebben a munkában. Ezért először egy vita dokumentumot, egy állapotfelmérést szeretnék előterjeszteni majd, és ez lenne az a dokumentum, amely alapján előkészítjük az akciótervet, ezt holnap eljuttatjuk egyébként az elnöküknek, és a tanács energiaminiszterei májusban ezt kapják vitanyagként. Holnap egy kritikus értékelést nyújtunk arról, hogy az első energia cselekvési tervvel mit értünk el, de azt is tartalmazni fogja, hogy még mit nem sikerült elérni Szeretnénk felmutatni egyébként azt is, hogy további intézkedésekre hol van szükség a gazdasági fejlődés érdekében, hogyan jutunk el új piacokra és új forrásokhoz, milyen új alapokra van szükség ennek érdekében, prioritásokat fogunk felsorolni, amelyekre szükség van a célok eléréséhez. A dokumentum megvizsgálja az energia területén fennálló jogszabályokat, és teljes mértékben implementálni kívánja ezeket az ellátási biztonság és a 20-20-as célok eléréséhez ehhez szükség van. Ezt nem tudjuk megkerülni. Ami pedig a finanszírozást illeti, az egy fundamentális kérdése a jövőbeli energiapolitikának természetesen. A finanszírozás alatt mit értek? Egyrészt az energiakutatás, másrészt energiaprogramok a partnereink számára, harmadik a társfinanszírozás, maradványfinanszírozás az energiainfrastruktúrában és ne csapjuk be magunkat. Ez elvi vitához fog vezetni a következő finanszírozási periódussal kapcsolatban, és ez nagy befolyása lesz arra, hogy milyen energiát tudunk bevonni a következő időszakban. Várom tehát a hozzájárulásaikat. Egy széles körű nyilvános konzultációt szeretnénk a jövőben itt energiacselekvési tervvel kapcsolatban, és ebben természetesen önök az első tárgyaló partner ami az energiacselekvési tervet illeti, véleményünk szerint január elején el kéne ezt fogadni. Ezt mi így tervezzük, tehát se több, se kevesebb, egy fél, a második fél év áll rendelkezésre a tanácskozásokhoz. Aztán az energiaakcióterv mellett a következő évben további intézkedésekkel is elő kívánok állni, egy menetrendre szeretnénk javaslatot tenni, amely különböző forgatókönyveket tartalmaz a fenntartható szénben szegény energiaellátás érdekében 20-50-ig, tehát 2050-ig. Azt gondolom, hogy az energia és klímaváltozás területén számos feladatunk van, és új, hosszú távú célokat kell itt kijelölni közösen. Ide tartozik az a törekvés is, hogy a függőségünket a foszilis üzemanyagoktól csökkentsük, illetőleg megújuló energiaforrások fejlesztésére van szükség, illetőleg az energiahatékonyságot kell elősegíteni és támogatni. Tehát a fenntarthatóságot alátámasztó energiamixra van szükség a megfelelő anyagok, energiaforrások felhasználására van szükség, másképp pedig a széndiokszid leválasztást is erősíteni kell. És ahol az energiamix ezt megköveteli, ott atomenergiát is fel lehet használni. Pillanatnyilag ez még kétharmadát adja a széndiokszidban szegény energiatermelésnek. Nézzük meg a legfontosabb lépéseket, amelyekre itt szükség van. Látni kell, hogy vannak szűk keresztmetszetek és gyerekpontok, gyenge pontok az infrastruktúrában, az energetikai infrastruktúrában. Ez akadályozza a működő belső piac kialakulását. Egy, egy energiainfrastruktúrális csomagra kell javaslatot tennünk, ezért ezt meg is fogjuk tenni az EEPR politika keretben és a MG politika keretében a következő évtizedben meg akarjuk határozni a fejlődés irányvonalait. Egyértelmű befektetés és beruházási perspektívákkal. A következő évtized prioritásait kell itt kialakítani, ezt tartalmazni fogja, illetve közlemény is megszületik majd az idevágó pénzügyi és szabályozási eszközökkel kapcsolatban a májusra, május 28-ára a spanyol elnökséggel Madridban terveztünk egy konferenciát, ahol meghívjuk az Európai Parlament képviselőit is. 2010 vége előtt ezt a csomagot szeretnénk elfogadni. Az Európai Energiaprogram végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok mindeddig meglehetősen kielégítőek. Az elődöm és ezen dolgozott, és én ezt folytatom, és képesek vagyunk arra, hogy egy éven belül nagyszámú projekt finanszírozását tudtuk mobilizálni. Infrastruktúrális kezdeményezéseket kezdeményezésekre tettünk javaslatot és társfinanszírozásra. A következő héten egy módosítási javaslatot terjesztünk elő, amely a nem elköltött eszközök, nem lehívott eszközök újraelosztását tartalmazza olyan projektek irányába, amelyek az energiahatékonyságot szolgálják, illetőleg a megújuló energiák támogatását. Várom a támogatásukat abban, hogy gyorsan elfogadjuk a javaslatot, annak érdekében, hogy év végéig ezt a folyamatot le lehessen zárni, és így ki tudjuk zárni azt, hogy pénzekhez ne lehessen hozzáférni. Éppen ezért azt gondolom nagyon fontos, hogy helyi, kommunális, helyhatósági szinten vizsgáljuk a végrehajthatóságot. Mert ebben az esetben tudjuk elérni, hogy egy euróból, egy központi euróból sokkal több euró lehet a helyi szinten. Ez elvezet egy további konkrét lépéshez is, amire javaslatot teszek. Az energiahatékonyság önöknek és nekem is nagyon fontos. Éppen ezért egy új európai stratégián dolgozunk, amelynek célja az energiahatékonyság fokozása, kulcsfontosságú területeket és a legfontosabb akciókat kívánjuk itt taglalni a különböző politikai szinteken. A fő célok a következők az energiahatékonysági stratégiában. Az energiahatékonyság az EU energiapolitikájának egyik legfontosabb része kell, hogy legyen, és ezt rögzítsük is, és más releváns politikai szektorokban is az energiahatékonyság nyerjen teret. Az új Európai Energiahatékonysági Stratégia 2020-ig, ez év végéig a bizottság által elfogadásra kerül, legkésőbb 2011 elejéig, együtt egy néhány technikai jellegű kísérő dokumentummal. A jelenlegi ERP kiértékelése részét képezi ennek a csomagnak, éppen azért, hogy a legfontosabb cselekvési területeket a 2020 stratégiára vetítve beállítsuk, és megfelelő intézkedéseket célzottan tudjuk meghozni. Szeretném még hozzátenni munkánk sarokpontjaihoz, hogy egy javaslatot is készítünk a rádióaktív hulladékok kezelésével kapcsolatban évvégéig, illetőleg a kiégett elemekkel, elemek kezelését is szeretnék bevonni ide. Van egy irányelv a nukleáris biztonsága kapcsolatban, amit elmúlt évben fogadtunk el. Ez európai szinten egységes és ambíciózus keretet biztosít arra, hogy az atomenergia jelentette kihívásokkal bolnagulni tudjunk hogyha megnézzük az erőműveket, a kutatást és az orvostudományt, az ott keletkező rádióaktív hulladékot, hogyha ezt el tudjuk érni, akkor ez egy újabb építőkövet jelent abban, hogy a parlament tel kialakított együttműködés erősödjön. Szeretném aláhúzni, hogy nem alapvetően akarjuk elítélni vagy elfogadni az atomerőművet. Ezt a tagállamokra kell bízni ezt a döntést. A nemzeti parlamentek döntenek ebben hanem arról van szó, hogy van egy közös felelősségünk, ez a biztonság, méghozzá a fűtőelemek végső elhelyezése kapcsán is. Szeretném elmondani, hogy az Európai Unió el kell, hogy végezze a saját feladatát az export és egyéb csábító ajánlatokat nem kívánja az Európai Unió politikája részévé tenni. Szeretném végül még elmondani, hogy ezek az intézkedések, illetőleg további lépések, mint az, a gázellátás biztonságával kapcsolatos rendelet, tehát az ellátási biztonság általában tovább viszi az energiapolitikánkat, és komoly lökést jelent. E, ezért aztán nagyon szükség az szükség van az önök véleményére. Nem kapkodva, nem gyorsan kell kialakítani ezeket a véleményeket, hanem tárgyilagosan, hosszú távon gondolkodva. És azt gondolom, hogy ezek a lépések oda vezetnek, hogy az energiapolitika európai szintre emelésével a legjobb úton járunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Biztos úr, köszönjük a bemutatását! az elkövetkezendő hónapok munkaprogramjának bemutatását, és az időt arra szeretnénk felhasználni, hogy kérdéseket teszünk fel, nem lesz idő arra, hogy minden pontot részletesen megvitassuk. Kedves kollégák, fel szeretném hívni a figyelmüket arra, hogy 18 hozzászólási kérelem érkezett, és szükségszerűség miatt állapodjunk meg abban, már az elejétől, hogy mindenki egy percet kap. Ha nem tartjuk be ezt az időt, akkor lesznek olyan kollégák, akik eh, nem kapnak majd szót, és a válasz is érdekel bennünket, éppen ezért kérek mindenkit arra, hogy egy percben fogalmazza meg a kérdését. De a kedves dolgokat, a dicsérő szavakat elhagyhatják, amit mindig is el akartak mondani a biztosnak, kérem koncentráljanak a kérdésekre. Kedves kollégák, először Kolovska asszony kap szót. Hol ülő? Parancsoljon. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, akkor átugrom az udvariaskodást, és a meghallgatás során ön válaszolt az egyik kérdésemre, amely azt fejezte ki, hogy az északi áramlatot nem támogatja európai szolidaritás. E, pedig ennek helye lenne a Lisszaboni szerződés értelmében. Ön azt is mondta, hogy el kell lépnünk a bilaterálistól az európai egyezmények felé. Egyidejűleg e, ezen tényleg figyelembevételével biztos úr, az a kérdésem, hogy vajon támogatná-e ön az európai kormányközi egyezményt annak a kereskedelmi egyezmény mellett az északi áramlatról, hiszen ilyen létezik már a Nabokót illetően. Vajon ezt felvenni a programjába a következő években. Egy ilyen átlátható megegyezés eh, sokat segíthetne az északi áramlatnak, Eh, hogy eljusson Európába, és nagyon sok kérdést megválaszolna a újraértékesítési záradékokról is. Köszönöm szépen. Danke sehr, Christian Ehler. Köszönöm szépen, Christian Ehler, parancsoljon. Biztos úr, az elmúlt hét elején olyan sajtó jelentéseket kaptunk, ahol ön állítólag azt mondta, önt idézik, hogy eh, Németországban nem támogatja a széndiokszid kibocsátás mentes eh, szénerőműveket, illetve Európában. Tekintettel az arra, hogy a bizottság most kezd el milliárdokkal eh, támogatni a kísérleti projekteket, az ön kijelentése tanástalanságot váltott ki a parlamentben, az ön elképzelése micsoda. Szeretném ezt az ön szájából hallani. A Stern jelentésben a CCS technológia nélkül 2020-ig a stratégiai célok elérése nem lesz lehetséges. Köszönöm, Claude Turmes kap most szót. Te vagy, parancsolj. Megint egy meglepetés. Gratulálni szeretnék a 115 millióhoz és a 400 millióhoz a városoknak, Tudom, hogy ön személy szerint is kiállt ezen ügyek mellett. Van egy kérdésem. A kábelek és dezertekkel kapcsolatban. Hogyha ezek az EU európai kereskedelmi rendszer megkerülésével vál, oldanák meg ezt a kérdést, akkor ő mit gondol erről, ami a roadmap-et illeti? Én hallottam arról, hogy az ön csoportja 2050 75%-kal szeretné csökkenteni az szüveghást hatást okozó gázokat. Az állam és kormányfők 80%-ról beszéltek, illetve még többről is. Nem el világosan, hogy mit takar a roadmap. Kártusz professzor modelleket készített. Kártusz professzor nemrégiben egy vitatott szenáriót készített az Air Electric számára, ahol a számok finoman fogalmazva egy kicsit félrevezetőek. A francia parlament ma egy fantasztikus dologról dönt. Például, ha Franciaországban egy szélerőművet művet hozok létre, akkor egy banki garanciát kell a bankban letennem, hogyha ezt valaha le akarom mondani. Nem lenne ez jó megoldás az atomerőműveknél is, kérdezem én. Köszönöm, eh, Tika kolléganő. Köszönöm szépen, kedves biztos úr. Köszönöm szépen a bevezetőjét, és szeretném hangsúlyozni a Nabucco projekt fontosságát. Ez a stratégiai jellegű projekt Európa számára. Az Európai Uniónak be kell fektetnie ebbe a projektre. Itt nincsenek kérdőjelek. Az én kérdésem a következőre vonatkozik, amit ön már az előadása során mondott. Az EU azt mondta, hogy lesznek el nem költött um, pénzek az Európai Gazdasági újraépítési Tervhez. Ezeket a pénzeket hogyan lehet felhasználni? Ön mit gondol erről? A Smart Cities kezdeményezés az alap része, illetve a szabályokhoz igazodik. Ön gondolkodik-e befektetésekről az épület hatékonyság javítása érdekében? Remélem, hogy az európai gazdasági újjáépítési terv kvótái növekszenek majd az energiahatékony eh, épületeket illetően. Parancsoljon! Comisar, pentru activitatea dânsului de la nominalizare și până acum, mai ales pentru că... Köszönöm szépen! Gratulálnom kell a biztos úrnak mondandójához és eh, amit a meghallgatása óta mondott, hiszen kollégáinknak voltak fenntartásai. Rövid leszek, eh, eh, a tagállamoknak nincsen hasonló, azonos potenciáljuk megújuló energiák és szélerőmű források tekintetében. És mivel a tagállamoknak ki kell elégíteni saját energiaigényüket, az a kérdésem a biztos úrhoz, hogy Vajon a bizottság gondolkodott-e tagállami támogató tervről a vízenergia telepek létrehozásának megépítésében, vagy támogatják-e új erőművek megépítését? Köszönöm. Azért, hogy a régi erőművektől megszabadulhassunk. Köszönöm szépen, Koelyó kolléga. Um, Elnök úr, biztos úr, annak ellenére, hogy eh, az energia politikai prioritás mostanság, a kutatás, a technológiai fejlesztések a hetedik keretprogramban sokkal korlátozottabbak most, mint a 80-as években voltak. Vitát kezdtünk a nyolcadik keretprogram előkészítéséről, és azt szeretném megkérdezni a biztos úrtól, hogy kifejtené-e a energiakutatási terveit finanszírozás tekintetében és prioritások tekintetében. a prioritások vajon a megoldásokra koncentrálnak, vagy inkább a technológiára kérem, hogy mondja el azt is, az én véleményem szerint a technológia bemutatása nagyon fontos az energiász ágazatban, hogy vajon mi lesz a szemele a demonstrációs projekteknek az új keretprogramban. Köszönöm szépen. Frau Herzog. Köszönöm, Herzog asszony. Thanks very much, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Egy percben Négy rövid kérdésem van. A bizottság eh, részéről az érdekelne minket, hogy ön hogyan sürgetné fel az észer eh, megindulását. A második kérdésem az, hogy nagyon hosszú távú tekintetben az ön a meghallgatáson azt mondta, hogy az alacsony eh, energiaigényű befektetésekre van szükség 2015-ig. Mit tehet az EU a befektetési Eh, klíma elősegítésé érdekében, amikor alacsony energiaigényű befektetésekről van szó. A harmadik kérdésem a kutatásra vonatkozik. Vajon támogat-e más kutatási terveket, vagy inkább az ITER-t? Tehát mi a kapcsolat az ITER-nek és más energiaprojekteknek? És az utolsó kérdésem, eh, az ön eh, azerbajcsáni látogatásának nagyon örülték. Az a kérdésem, hogy ön szerint az EU mit, mit, milyen többet lehet tehet az Erbajdzsánért, ez a magyarok kérdése, és köszönöm. De jó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a biztosnak is. Azt gondolom, hogy ön mindent jól áttekintett, de ha nem is kimerítően, egy dolog nagyon fontos. Az energia csomag megvalósítását figyelemmel kell kísérni. Ez a kiinduló pont a fellépésekhez. Nagyon sok fontos kérdés nyitva maradt, ön ezek közül sokra ki is tér, de van egy probléma. Az ember annak a kísértésnek kell, hogy ellenálljon, hogy izolált módon lépjen fel néhány témánál. Jó lenne, ha a bizottság javaslatokat tenne a közösségi fellépésekhez, a teljes közösségi fellépésekhez. Azért, hogy átfogóan láthassuk egészként ezeket, és ne csak töredékeiben. Látni szeretnénk azt, ahogy a bizottság és az intézmények itt el szeretnének járni. Ami a befektetéseket illeti, Önök a finanszírozást hogyan szeretnék garantálni, amelyre szükség van a technológiai fejlesztésekhez, az alacsony széndiokszid kibocsátású eh, technológiák fejlesztéséhez például. Köszönöm szépen, Van Brem képviselő. Ehm, eh, Köszönöm, elnök úr. Ami a balti tengeri projektet illeti. Itt jelentős offshore projektek vannak, és nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság eh, elkötelezze magát. Én örülnék annak, hogyha még több dolog történne, mennyi eszközt tudnak rendelkezésre bocsátani, a nagy eh, hálózati projektekben való együttműködéshez, és milyen jogalkotásra van szükség ahhoz, hogy ezt megfelelő alapokra helyezzük? A második kérdés, ez is alapvető területeket érint. Fontos, hogy a közösség gondoskodjon arról, hogy a biztonságügyét előbbre vigyük, különösen ami az atomáris hulladékokat illeti, mondaná néhány szót arról, hogy milyen új elemek kell, hogy szerepeljenek az új javaslatában. Florenc kolléga az MV képviseletében. Köszönöm szépen. Biztos úr, nagyon sokat hallunk az energiabiztonságról, biztonságról, az a kérdéssel összefüggésben, ami a megújuló energiaforrásokat és a széndiokszid kibocsátásban alacsony technológiákat illeti. Ön hogyan tervezi biztosítani azt, hogy az energia biztos, biztonság megvalósuljon a növekvő igények mellett? Köszönöm szépen. Köszönöm, Paul Rübich parancsoljon. Köszönöm szépen. Az első kérdés ha egy európai belső piacot akarunk, akkor olyan feltételeket kell teremtenünk, amely ezt lehetővé teszi például pályázatokat, közbeszerzési eljárásokat, amelyeket európai keret rögzít. Azt gondolom, hogy a következő lépésnek annak kell lennie, hogy az engedélyezési eljárásokat európai szinten eh, szintén keretszabályoknak megfelelően rögzítjük. Egy olyan keretszabályozást, amely a közérdekeket tükrözi. Különösen az energiaprojektek közérdekűek, és én arra ösztönözném a bizottságot arra, hogy eh, hozzon létre munkacsoportot, a környezetvédelem, az energia eh, ügyek képviseletében, és ők egy pozitív listát hozhatnának létre a keretfeltételekhez, eh, és itt egy legjobb gyakorlatok modellje is kialakulhat a tagország számára, ez nagyon pozitív lehetne. Az energiahatékonyság az egyik legnagyobb probléma, és az akció tervek megvalósítása időben az egyik legnagyobb probléma. A második kérdés, mi a helyzet egy kötelező érvényű szabályozással kapcsolatban az atomerőművek révén. Reméltem, hogy rövidre tudja fogni a kérését, mondja az elnök Karaszul ερώτησή μου αφορά τη δυνατότητα επίτευξης των δεσμευτικών ami a kötelező érvényű célokat illeti a megújuló energiaforrások esetében. A válság kapcsán ez egy különösen fontos kérdés. Az Európai Unió egy ambiciózus kötelező érvényű célt rögzített, 20%-a az energiának megújuló forrásokból kell, hogy érkezzen mégpedig 2020-ig. Az Európai Unió az elektromos energia termelését is támogatni szeretné ennél megújuló energiaforrásokból. Az elektromos energia legalább 30%-ban megújuló energiaforrásokból kell, hogy érkezzen, azért, hogy az EU a 20%-os célt 2020-ig elérhesse és ezeket a célokat el kell írni, még akkor is, hogyha a feltételek nagyon nehezek. A zolt fejlődés katalizátor is kell, hogy legyen. A kérdésem a következő. Ön azt gondolja, hogy ezek az ambiciózus célok elérhetőek, az egyes tagországok el tudják -e ezt érni, azok is, akik gazdaságilag nehéz helyzetben vannak, és mi a helyzet a költségekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Zsadúr, parancsoljon. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur le commissaire, euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, Almunia kollégáját megkérdeztük a szén állami, állami támogatásáról. Azt a választ kaptuk a spanyol esetben, hogy lehet, hogy fel, felülvizsgálják az állami támogatást 2010-ben. Ön hogy kis, hogyan akarja ezt befolyásolni? Vajon tiltás érkezik-e környezetvédelmi szempontok miatt? Másfelől eh, beszélgetünk az ön eh, főigazgatójával energiahatékonyságról. Ő kötelező érvényű célkitűzésekről beszélt. Sajnos azt látjuk, hogy ezeknek a szabályoknak a végeredménye nem teszi lehetővé, hogy elérjük a 20%-os energiahatékonysági növelést 2020-ig. Ön szerint vajon léphetünk egy átfogó kötelező érvényű célkitűzés felé? Köszönöm. Fanny képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr a meghallgatás során úgy történt, hogy kérdést tettek fel, aztán jött a válasz. Rögtön most másképp van ez, hogy sok a kérdés. Hát bizony, hogy most mindre tud-e még válaszolni. Nos, nézzük a finanszírozást, az említett roadmap-et, menetrendet. Hogyan tudják ezt úgy finanszíroztatni, hogy a decentrális felelősséget is vállalni lehessen. E, tehát egyrészt a decentralizált Európa és a centrális Európa viszonyát vizsgálom, hogyan tudjuk központosítani a kérdést és a nemzeti felelősséget az alá vonni, illetőleg szeretnék még részleteket a roadmapről és a finanszírozásról, illetőleg az említett 500 millió, amit a városoknak juttatnak, Gondolom a polgármesterek örülnek neki. Tudna erről részleteket mondani, Bütikhofer kolléga? Köszönöm, elnök úr. Több kérdésem van. Az első kérdés Ukrajna. Putyin elnök éppen most javasolt, hogy az ukrán és orosz nagy gázkoncernek fuzionáljanak. Ez egy közös gázkonzorciummal az EU tud mit kezdeni, aztán másrészt bilaterális energia, külpolitika, az legyen a múlti most Ausztria éppen a déli ámlanak kapcsán egy ilyet egyeztetett. Tehát meg, meg tudja ígérni azt, hogy a jövőben ezt meg lehet akadályozni. Harmadik Nabucco Nabucco pillanatnyilag hát borotva élen táncol, és hogyha nem sikerül év végéig a Nabukót összehozni, akkor az a történelem részévé válik. A bizottság hogyan tudja biztosítani azt, hogy az olasz-francia növekvő ellenállás kapcsán a Nabukót évvégéig végéig tényleg kötelező jelleggel aláírjuk? Az ITER a negyedik. Az ITER esetében a költségek óriásiak, robbanásszerűen növekednek. Most arról is beszélnek, hogy adott esetben az Európai Beruházási Banknál hitelt szeretnének felvenni. Igaz ez így? Hogy akarják megakadályozni azt, hogy továbbra is növekedjenek a költségek? Van egy mechanizmus az agrárköltségvetésben, amelyet ilyenkor alkalmaznak, ha a költségek robbanásszerűen növekednek. Talán az ITER esetében is kéne egy ilyen mechanizmus? Következő. Metszához. hogy a biztos úr megemlítette az atomerőművek kérdését is. Úgy gondolom, bár tudom, hogy ez egy kényes kérdés, de fontos, hogy erről is beszéljünk, mert, és talán valamilyen határozottabb álláspontot is lehetne képviselni, mert az atomerőművek nélkül nehezen lesz elképzelhető a 2020-as klímaváltozási stratégia megvalósítása. Nem beszélve arról, hogy a közös Európai Unió stratégia nélkül a közép-kelet-európai országok nagyon határozatlanok ebben a kérdésben, ami a jövő fejlesztést illeti lezárunk atomerőműveket, de az újak nyitásáról nincs pontos elképzelés. Kérdésem, ezen kívül egy kérdésem van, támogatja a biztos úr, mivel tudva levő az építőipar termeli a kibocsátott széndiokszid kb. 40%-át, mi a vélemény biztos úrnak az energiatakarékos épület programról, és mi a véleménye ennek hatékonyságáról, illetve van-e valami elképzelése, hogy a tövőben ebben hogy lehetne lépni? Köszönöm szépen. Odi kolléga a következő. Köszönöm, elnök úr és biztos úr, hogy megtartotta ígéretét az energia világméretű probléma ezért kérdezem, hogy mi az ön, kérd, ön véleménye a világszintű energiai problémáról, és Kopenhágor is, amely az energiával és a klímaváltozásra foglalkozott, hogy vajon a kopenhágai események megváltoztatják-e az ön véleményét. Holnap, holnap után találkozunk az USA alelnökével. Mondana bármi, valamit az transatlanti dialógusról, és különösen a nukleáris energiáról. Az Egyesült Államok hosszú távra szeretne tartalékolni. Vajon megvitatta ezeket a kérdéseket, és végül azt kérdezem meg, hogy mi az ön álláspontja az ITER-ről. Vajon támogatja ezt a projektet, és végül mondana valamit a Dezetek projektről, a napenergiáról, az észak-afrikai sivatagban. Muchas gracias, presidente, gracias, comisario. Köszönöm, elnök úr és biztos úr. Két gyakorlati kérdésem van, az egyik a következő. Ön említette azt, hogy mi maradt az európai gazdasági helyreállítási tervből. Szeretnék egy döntést kapni arról, hogy vajon miként könnyíti ez meg számunkra azt, hogy hozzájussunk az alapokhoz. A második kérdés pedig az, hogy a bizottság lehet, hogy egy új energiainfrastruktúra csomagot indít be. Szeretném tudni, hogy milyen intézkedéseket javasol ön a bizottságnak hogy megszabadulhassunk, hogy segíthessük az Európai Unió energiában a szegény területeit. Weber úr. Oui. Oui, monsieur le président, vous nous avez Igen, elnök úr, ön elmondta nekünk, hogy drak, drákói standardeket szeretne meghatározni energiahatékonyság kérdésében, valamint a globális felmelegedés elleni harcban, és nemrég valaki említette az építőipari energiákat, a szén alapút. A szabályok nagyon jók, mindaddig, amíg betartják őket. Szeretném tudni, hogy ön szerint miként lehet ezeket a, ezek szabályokat betartatni és azt ellenőrizni? Milyen Eh, elkötelezettségeket lehet vállalni. Az Európai Unióban rengeteg eh, törvényünk és standardünk van, a végrehajtásnál viszont azonban eh, nagyon gyengék vagyunk. Nincs tehát olyan testületünk, amely azt értékeli, hogy mi történik kinn a terepen, tehát csak a papíron létező szabályokat kell beérnünk. Miként akarja ön felügyelni ezeket a sztenderdeket? Die Kollegin Merkis ist die nächste. Merkis a következő. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kérdésem van egy, de inkább kettő. Nagy projekteket említett, megújuló energiaforrásokról beszélt ön is. Egy további kérdésem van még ebben az összefüggésben, a maradék 20%, tehát az energiafelhasználás csökkentés, az energiahatékonyság. Ki tudna itt térni részletesen arra, hogy mire is gondol, milyen konkrét intézkedéseket terveznek? Itt aztán van még egy további kérdésem. Természetesen a nagy projekteket eh, én is jónak tartom, de azért vannak kis projektek is, eh, és eh, talán itt is lehetne tenni valamit az energia hatékonysági célok elérése érdekében, a 2020-as stratégiai céljai elérése érdekében. Hogyan látja ezt? Van e lehetőség arra, hogy kisebb projekteket finanszírozzanak mondjuk a polgárok szintjén, hogy ott az energiahatékonyság jobbá váljék eh, megújuló erőforrások bevonásával például. Úgynevezett mikrogenerációkról beszélek. Figueredo asszony. Obrigada. Eh, apenas uma questão, eh, Sr. Comissário. Estamos no ano europeu de luta contra a pobreza e quando olhamos para um estudo da Comissão sobre o acesso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 Köszönöm szépen. Ha hiszik, ha nem, az összes kérdést meghallgattuk, és biztos úr kap lehetőséget arra, hogy erre a sok kérdésre részletesen válaszoljon. Ön kap szót tehát. Nos, hölgyem és uraim, az északi áramlat volt az első kérdés. Szerintem az északi áramlat keletkezési történetében nem éppen európai volt annyira ez egy európai infrastruktúrális projekté vált, amely magángazdasági szerződéseken alapul. A szomszédos országok megfelelő engedélyeket adtak, persze kötelezettségvállalások voltak távolság betartásával, a halászat figyelembevételő, a környezetvédelemmel kapcsolatban. Most épül egyébként, és azt gondolom, hogy Európa ellátási biztonsága szempontjából ez nem hátrányt jelent hanem előnyt. Műszakilag mindenképpen, ha nem is a származást, a gázszármazási származási országát illetően. A Nabucco kétszeresen lenne jó, mert egyrészt a gáz származása szempontjából, másrészt pedig technikai szempontból. Bikikhofer úr említette, hogy ez évben kéne dolgozni, de nap mint nap dolgozunk, már most csináljuk, nem tudok a részletekbe menni. Voltam Askabadban egy napon például, Türkmenisztán kész arra, hogy hosszú távon, hosszú távú szerződéseket kössön szállításra vonatkozóan, mint egy 10 milliárd köbméterről beszélünk évente. Egy gond van, hát a gondolkodási módja az egy aláírás, egy garancia. Legjobb, ha Barózó írja alá. És nem könnyű a mint tárgyaló partnereknek elmondani, hogy egy gázkonzorcium, RV, OMV, stb. OMV vannak benne, stb. És ez egy konzorcium, és az Európai Unió nem egy központilag vezérelt állam, ahol mindent tervgazdasági alapon írnak alá. Vagyis a tisztességes át vételre vonatkozó garanciát érvényesíteni nagyon nehéz. A második pont úgy tűnik, hogy megvalósítható a gázmező feltárása. A Szokhár, amely Azerbajdzsánban dolgozik, a BP és a Total részvételével. Nos, ez a konzortium kész a Kaspi-tengerben gázmező feltárásra 20 milliárd eurót készbe venni. 20 milliárd euróról beszélünk, azért, hogy ki lehessen termelni a gázt. A harmadik egy nyitott kérdés. Türkmenisztánból hogyan szállítjuk Bakuba a gázt? 170 mérföldről beszélünk. A türkmén kormány azt szeretné, hogy sűrített gázt hajón szállítsanak. Hátránya, hogy drága, és nagyüzemi technológiája nem éppen kész még. Ezért mi inkább a pipeline-t, a vezetéket támogatjuk. Itt persze aztán nemzetközi jogi, nemzetközi jogi kérdések merülnek fel. A Kaspi tenger egy tenger vagy tó? E, például ez Irán-Oroszország vonatkozásában vitát vált -e ki, vagy nem vált ki? Ez is egy kérdés. Ami Bakut illeti, ők is döntést akarnak még ebben az évben. Aliyev kész 15-17 milliárd köbmétert szállítani évente, és ez az érdeke is. Annak ellenére, hogy az oroszok próbálják remenni, hogy ne tegye ezt meg. Az oroszok ugye nagykereskedők akarnak lenni mindenben, ami gáz, tehát az egész gázt a Kaszpi térségből is ők adnák el nekünk. Nekem egészen más aggodalmam van. Azt gondolom, ha az európaiak most nem lépnek, akkor Kína felé fog elmenni a gáz, és akkor egy új gáz választóvonal alakul ki. Mi leszünk a kisebbek európaiként. Mi... Azerbajdzsán az Európai Ligában játszik, Berti Fox a szövetségi kapitány, stb. De a gáz az a, a, a gázt el fogják adni, ezt hasznosítani fogják, csak hogy mi vagyunk ezek, de a kínaiak közelebb vannak, mint mi ezt szeretnénk. Aztán Grúzián keresztül is lehet vezetni, itt nagyon komoly külpolitikai surlódások vannak, aztán Azerbajdzsán-Törökország megállapodása is fontos, szerintem jó úton alakul a tárgyalás, el akarok menni Ankarába is jövő héten, és hát az összes tagállam, minden szükséges tagállam ígéretére szükség van, és hát hogy az ígéretét be is tartsa. Vonatkozik ez mindenkire egészen Ausztriáig hogy aztán a déli áramlat mellett is leteszik a garast, azt mi nem tudjuk meg tiltani. Mi egyet akarunk, ígéretet akarunk, hogy a Nabucco európai infrastruktúrája megszülessen, és akkor 8 milliárdról beszélünk, amit kézbe vesznek a befektetők. Azt mondták, hogy 30% saját tőke lenne, saját finanszírozásban, 70 kig az EIB-vel, vagy más állami bankokkal kell tárgyalni, hogy a külső finanszírozás is megoldódjon. De ez meg lesz. Utolsó pont, Pillanatnyilag a gázpiacon két tényező okoz bizonytalanságot. Egyrészt jelenleg a szükséglet kisebb, mint három évvel ezelőtt prognosztizálták. Másik pedig, hogy az új gázmezők feltárása, mint a palagáz, hát ez bizonytalanságot jelent a vezetékek jelentőségét illetően, vagy a központi gázszállításokat illetően, ahogyan mi ezt tenderként kezeltük mostanáig. A folyékony gázra is vonatkozik, ugye, mert az is beszerzési forrás lehet már. Éler úr a CCS és a szén jelentőségére kérdezett rá az Európai Unióban. Abból indulok ki, hogy a szén a világon hosszú ideig szerephez jut. Erős Kínában, elég erős Oroszországban és az Egyesült Államokban is. Az Európai Unió egyes tagállamaiban is. Lengyelországot kell említeni bizonyos fokig, a mi közös hazánkban is ez a helyzet. Ezért azt gondolom, hogy a szénerőmű az energia mixben valamilyen perspektívát kell, hogy kapjon. Ez pedig a leválasztást jelenti, a, a, és utána befogást és esetleg felhasználást valahogy. Most prognózist nem tudok világosan adni arra, hogy milyen technológiai felhasználás lehetséges középtávon. Persze van innováció, nem zárom ki, amit én mondtam, az egy problémára vonatkozott. Ez nem a Brandenburgi támogatási projekt, ami nekünk nagyon fontos, nem kérdőjelezem meg, és ez érdekel bennünket, ezt fel is akarjuk tartani. Persze van 6-7 másik ilyen irányú projekt is, egy vitát akartam említeni, amit nagyon nehézen tartok végrehajthatónak. Egyszerűen vannak a, köz, a német Bundestagban vannak bizonyos kijelentések, tehát Rúrvidéken, van széntermelés, és lekapcsoljuk közben a szénerőművet, az problémás. És arról van szó, hogy fizetni kell. Tehát aki mondjuk átvállalja a tárolást, a befogást, a széndiokszid befogást, az valamilyen pénzt kell, hogy kapjon, valamilyen kárpótlást. Ez teljesen világos, egy útat is. Ö, ö, nyilvánvalóan úgy lehet megépíteni, számos költség merül fel, és egy szolidaritásos alapon kell itt eljárnunk, és ezt néhányan megkérdőjelezik, ami a programot, a kutatási programot illeti, vagy az, hogy mennyiben tudunk eredményesek, versenyképesek lenni a világban, ez továbbra is az én prioritásomat élvezi. Thomas úr és mások is kérdezték, hogy mit történjen a felszabaduló forrásokkal. Jó, hát hogyha, mint a régi bizottság azt megtette a válság idején, egy milliárdos programot indítottak be annak érdekében, hogy csillapítsák a válság hatásait, akkor meg tudom érteni, jó, hogyha mm, lehívják a pénzeket, de nem százszázalékosan. Nem minden egyes projekt, amit kértek, amit, amire pénzt kértek, az nem mindig valósul meg éppen ezért nincs szükség társfinanszírozásra, ezért tehát minden nap okosabbak leszünk. Nyolc hét múlva sokkal többet tudunk arról, hogy milyen pénzeket nem hívtak le. Minden esetre most 115 millióról beszélünk. Ön 500 millióról beszélt képviselő úr, a Van Nistelrooy képviselő. Lehet, hogy ennyi lehet, de pillanatnyilag legalább 115 millió az, ami van. Plusz X. Hogy az X mekkora, ezt most még nem tudjuk, csak egy néhány hét múlva fogjuk tudni. Van egy célkonfliktus. Persze, fél év múlva többet tudunk, mint most, csak akkor már későn lesz, mert nem tudjuk átcsoportosítani a pénzeket, mert akkor bekerül az elszámolási rendszerbe, és a pénz megszűnik. Ilyen formán létezni. Tehát június, júliusban legalább tudnunk kell, hogy mennyi a felszabaduló pénz, hogy elég időnk legyen arra, hogy a partnereinkkel együtt, hát az önökkel szintén kívánt célokat, az energiahatékonyság ellen elérjük, tehát a Smart City célja, a megújuló erő, erőforrás, és stb. Ezeket még a nyári szünet előtt szeretnénk a bizottság elé vinni, és, és döntést is szeretnénk hozni, és arra kérem önöket, hogy minden nemű közreműködésüket biztosítsák a dezertek. Ez mit jelent? Egy projektet szél és napenergiára, nem pedig gázenergiára, nem olyan standardekkel, amelyeket nem akarunk. Éppen ezért számunkra a dezertek támogatása alapvetően fontosságú, és a megújuló energia szempontjából látjuk ezt így. Ennek én úgy gondolom, hogy a megfelelő vezetékek finanszírozására, tehát az infrastruktúra kérdésére biztos fellépnek maga olyanokkal, hogy az Európai Unió finanszírozzon például, hogy a betáplálási garancia, tehát hogy a szaharából érkező áramot be kell táplálni a rendszerbe, és erre garanciát akarnak egy adott áron. El tudom képzelni, hogy ez így lesz. Most nem akarom ezt kommentálni pillanatnyilag, ezt csak így rögzítem. Ez, ez egy olyan eszköz, ami éveken keresztül Németországban működött, hogy ezt most fölvigyik az európai szintre, ez jogilag abszolút nem egyszerű, és nyilván meg kell vitatni. A roadmap, a 20-50 roadmap, hát meghallgatjuk az összes professzort van egy csomó szaktanácsadó, szakvéleményi és csomó tanulmány, tele van a postaláda, nagyon komoly tanácsadó cég igazolta, hogy 80% és több is elképzelhető a megújuló energiákból. Az e- mások is készítettek tanulmányokat, és a roadmap-et a legnagyobb objektivitással próbáljuk megcsinálni. Ez egy évszázados program, fél évszázados mondjuk így, de Még nincs végleges megállapodás ebben. Sajnos a kérdéseket nem érti a tolmács. Tehát ugye mit, amit a Juncker csinál, Merkel azt mondja, nem kell önnek elfogadni azt feltétlenül. Tehát azt, ami műszakilag, gazdaságilag megvalósítható, azt szeretnék megcsinálni önökkel közösen. És hát abban a vonatkozásban, hogy mi történik a 20-50-es menetrend szerint vízerőmű támogatása is felmerült. Azt hiszem, hogy a tároló technikák témája foglalkoztat bennünket. Megújuló energiák fejlődése, infrastruktúra, akkor észszerű az áramterületen, ha minőségében, kapacitásában tudjuk a tárolást javítani. Itt nyilvánvalóan a víz energia szerepet játszik, de persze az új energiákra is számítani kell, esetleg akkumulátor, elektroautó, stb., de pillanatnyilag nem tartunk ott a tárolásban, ahol tartani kellene. Tehát a víz, e, vízenergia nagyobb kapacitása Közép-Európában nem lesz könnyű dolog mert a helyszíni elfogadottság, főleg olyan helyeken, ahol sokan laknak, tehát sűrűn lakott területeken, vagy üdülő övezetekben, az Alpokban, vagy a Fekete Erdőben nálunk, hát ott nagyon komoly hát kifogások merülnek fel. A nyolcadik keretprogram. Kevesebb tapasztalatom van azzal, mint önöknek. A kérdés itt az, hogy a kutatásnak milyen szerep jut a következő költségvetési években. A parlamentben önöknél Pillanatnyilag állítják fel az ászlóaljakat erre, ugye? De van a mezőgazdasági költségvetés, a regionális programok, kutatás. Ott a kérdés, hogy a tagállamok mit adnak nekünk. Marad az 1,0 nem tudom hány százaléknál a GDP-ből. Egyébként ez 4 százalékkal csökkent ez a GDP, tehát ebből jut az 1, valamennyi százalék. Tehát 2013-ban jutunk talán el oda, ahol már 2008-ban jártunk, és közben 10% volt az infláció minimum, tehát kevesebb lesz a pénz, elfogadjuk el a maximalizálást, vagy több pénzünk lesz több európai politika érdekében. Sikerül ezt keresztül vinni. Ezt mindenkinek a nemzeti kormányában és a saját pártjában kell képviselnie. A Bundestagbeli kollégákkal meg kell vitatni a nemzeti képviselőkkel is. Minél sikeresebbek önök oda-haza, annál nagyobb a közös siker. Egy csónakba nevezünk. És ha tudjuk, hogy az európai költségvetés mekkora, akkor meg kell vitatni, hogy mennyit juttatunk a kutatásra. Ezekben a napokban tárgyalunk a kutatásért felelő biztos nő és az összes érintett biztos, én is ide tartozok persze. Természetesen az energiakutatásra igyekszem majd sok pénzt szerezni. És hogy, és akkor beszélünk még az állami bankokkal is, és közös projektekről tárgyalunk, a kutató gazdaságban, tehát meg kell próbálni azt, hogy a mi egy eurónkból valahogy többet csináljunk. Tehát ne csak egy, ha mi egy eurót adunk, ne csak egy euró jusson a kutatásra. Az ÉSZA jobbjana kezdődik jövő tavasszal, a főigazgatósról döntünk, a felépítés meg fog történni. Legyen, jöjjenek el jövő év márciusában, nézzék meg ezt az ügynökséget, kész lesz az indulásra, és reméljük, hogy az integrációs és harmonizációs feladatokat magára tudja vállalni a nemzeti ügynökségek vonatkozásában. Az ITER is kérdés volt. Az ITER egy olyan gyerek, amit megörököltem. Itt vannak problémás tendenciák, mint gyakran állami projekteknél egyszerűen az elején alacsonyra becsülik a költségeket. Sokkal alacsonyabb költségeket terveztek be, mint amilyenek ezek lesznek. A második pont az Európai Unió általi vezérlés, hát mondjam úgy, hogy szuboptimális volt. És a harmadik pont, a gazdaságot nem eléggé vonták be eddig. Negyedik pont, egyelőre a globális partnerek még, az Egyesült Államok, elfogadják a mi vezetésünket, de a partnerek csak arra várnak, hogy további hivát kövessünk el, vagy hogy a projektet megkérdőjelezzük, akkor az európai és a francia irányítás ebben a projektben, ahol India, Kína, Oroszország, Egyesült Államok is benne van, akkor a mi vezetésünk meg fog szűnni. Én szeretném továbbvinni ezt a projektet. A mai napon mutatnak be egy jelentést a bizottság előtt, több kiegészítő forrásra van szükség. Azt hiszem 0,7 milliárd lenne ez most pillanatnyilag. Megmondom, őszinte leszek, kiterítem a kártyáimat szükség esetén, mert eh, a szalámi taktika befelé eh, nem szerencsés, ez nem a megfelelő út, és kifelé sem persze. De világosá kell tenni, hogyha az itert e az európaiak eh, viszik rossz útra, és nem működik, akkor az Egyesült Államok, India, Kína, további globális projektben, teljesen mindegy, hogy hol kerül sor, nem fogják átengedni az európaiaknak a vezetést. Az ITER-ről beszélünk, meg többről is. Egy képességről beszélünk, az EU képességéről, a nagy tagállamok képességéről, arról, hogy a világot átfogó nagy kutatásban megfelelő súlyjal tudjon részt venni. A következő kérdés. Az offshore szélerőművek kérdése volt az északi tengerben. Az infrastruktúrális csomagunkban erre forrásokat szántunk. Európai forrásokkal kísérjük a projektet, de én azt mondom, hogy az egésznek el kell tudnia tartania önmagát. Tehát itt nagyon három számjegyű milliós összeg válik szükségessé a vezetékekre, akkor az EU mondjuk 3-4 százalékot tud finanszírozni kiegészítésképpen, de a fő feladatot magának, a gazdaságnak, az ágazatnak, az energiaágazatnak kell biztosítania, vagy a meglévő hálózatok unbundling révén a tulajdonosoknak, vagy adott kormányoknak, és ezt európai szinten lehet harmonizálni. Tehát kiegészítő finanszírozás oké, okay, viszont a fő felelősséget nem vállalhatjuk ezen nagy beruházás vonatkozásában. Ribik úr azt kérdezte, hogy e, engedélyezési eljárásokra, infrastruktúra esetében, vagy nagy beruházásokhoz valamilyen európai lépést lehet tenni. A best practice nekem logikusnak tűnik. Az természetes, hogy az építési engedélyezés, az egész építési jog a Lisszaboni szerződés után is nemzetállami keretek között maradt hatáskörként. Hogyan érjük el a 20-20-as 20-as célokat? Jogos a kérdés. Nem akarom becsukni a szememet, hogy is várni 2015-ig, és akkor mérleget vonunk, és akkor megállapítjuk, hogy valahogy nem jött össze a dolog, megcsúszunk a menetrenddel. Megállapítom válság idején is, megállapítom, hogy kiváló elfogadottsága van a 20-20-20-as célnak. A Sem a gazdaságban, sem a politikában, sem a médiában, sem a tudományban senki sem kérdőjelezi meg ezeket a célokat. Kevés olyan téma van, ahol ilyen világos üzenet születik, ahol ilyen nagy elfogadottsága van, mint a háromszor húsznak tíz év alatt. Hát tehát négy szem közt beszéljünk. A kérdés sajnos nem értett a tolmács, de majd megbeszéljük, négy szem közt volt a válasz. Minden esetre az egésznek van egy komoly elfogadottsága, és hogyha ez így van, akkor most úgy fogunk eljárni, hogy a szükséges mértékű szabályozást alkalmazzuk, de a lehető legkisebbet. Tehát ez azt jelenti, hogy folyamatosan figyeljük, mi történik, és ha valahol megcsúszik a menetrend, akkor nagyon rövid időn belül elkezdjük a hüvelyszorítót alkalmazni, de pillanatnyilag az önkéntes piacgazdasági alapú végrehajtás mellett vagyunk, ahogyan a tagállamok ezt követelik. Bütikhofer úr, Ukrajna, én is olvastam, amit kérdezett, tehát hallottam, hogy a Gazprom meg az Ukrán Gáztársaság egyesülnének, az ukrán energiaminiszter pillanatnyilag Brüsszelbe jön a héten, találkozom itt vele. Most nem akarok itt fél nyilvánosság előtt ígéreteket tenni, de az világos, hogy van egy energiapartnerség Ukrajnával, és erről tárgyalni fogunk. És az új kormány, demokratikusan legitim kormány, a bizalmunkat élvezi, de ha vannak kérdések, akkor azokra válaszolni kell, és egy néhány hét múlva szívesen válaszolok pillanatnyilag a nyilvánosság előtt bármit mondani, túlságosan megterhelni a heti tárgyalásokat. Utóbb kész vagyok válaszolni az önök kérdéseikre majd. Az energiahatékonyság épületek esetében, tehát meglévő épületek esetében, ez egy alapvető fontosságú téma szerintem, és azt gondolom, hogy a tagállamokkal meg kell vitatni ezt a témát éppen a meglévő épületállomány esetében elképesztő potenciáljaink vannak energiahatékonyságra és energia megtakarításra, és meg kell vizsgálni, hogy a nemzeti és regionális város szanálási épületfelújítási programok kielégítőek-e, és hogy valamilyen európai ernyő alatt kell -e ezt fejleszteni. Ez egy tárgyalási téma lesz a szakminiszterekkel, tagállami miniszterekről beszélek, és meg akarom nézni, hogy mekkora az elfogadottsága egy európai jogi ernyőnek, vagy jogi tetőnek, amit erre rá lehetne tenni. Hogyha az USA alelnöke eljön hozzánk, akkor Kopenhágáról beszélni kell. Ezekben a napokban, Hildegard kolléganő éppen ott van Bonnban, világossá kell tenni a Cancuni stratégiánkat, mert világos, hát Kopenhága nem volt sikeres európai szemmel. És az Európai Unió nem volt amikor megfelelő állásfoglásról döntöttek, nem mindig volt ott, vagy nem tudtak keresztül vinni az akaratát, és az amerikaiakat meg kell kérdezni tényleg, hogy minden az olaj -e, mert most a mexikói öbölben van egy katasztrófa, ez éppen arra mutat rá, ugye, hogy minél kockázatosabb technológiákat alkalmazunk annak érdekében, hogy felhozzuk az olajat, és az olaj az energiapolitika központi késze, akkor az nem csak a klímára nézve, hanem úgy általában a természetre nézve nem alábecsülendő veszélyt jelent. Igen. Az energia szegénység kérdése is napi renden van. Az utolsó hozzászóló említette ezt. Abból indulok ki, hogy a belga elnökség, soros elnökség, ez súlyponti tévát teszi. Bár hát látjuk, belga választások vannak itt éppen az előkészületek során, némi problémát jelent ez nekünk most. De a tagállamokban a nem éppen stabil kormányok növekvő száma lassan politikai problémát jelent. Tehát várjuk ki itt a választásokat, és az energiaszegénység bekerül a napirendre a belga elnökség idején. Mi foglalkozunk ezzel, ha kérik? A mi erőfeszítésünk abba az irányban megy, hogy az energia maradjon megfelelő áru olcsó de a belső piac és az ellátásbiztonság is fontos téma. Egyébként az energiaszegénység nem önmagában van, hanem szegénység része, úgy általában, és a nemzeti szociálpolitika része is ilyenként. Egyébként úgy vélem, hogy az nem a nemzeti politikáknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy az EU polgárok emberi méltóságukat megőrizzék, és ehhez a megfelelő anyagi feltételeket is megkapják. És nemzeti szinten szociális intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a szükséges energiát, az életminőséghez, a a stb. az ember megkapja, a polgár megkapja a saját környezetében. Na most meggyőződésem, hogy nem válaszoltam az összes kérdésre, de meg kell látogatnom a polgármestereket egy zárszó erejéig, és azt kérem, hogy ha nem eléggé kaptak választ, nem kellő módon kaptak választ, bilaterális keretek között rendelkezésre állok jövő héttől kezdve, és szívesen tárgyalok önökkel. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, köszönjük szépen a kimerítő válaszokat. Úgy érzem, hogy az összes feltett kérdésre választ kaptunk. Köszönöm szépen, minden bizonyal találkozunk még. Siessen nyugodtan. Úgyis látogatóban lesz, ne aggódjon. Ja, So, liebe liebe Kollegen, wir machen... Kedves kollégák, folytatjuk. A következő napi rendi pont egy nagyon fontos pont, éppen ezért hálás lennék, hogyha az összes vendég, aki most távozóban van, gyorsan távoz, távozna, és csendben egy nagyon fontos eh, napi rendi pontunk van. Lehetséges volna gyorsan és csendesen elhagyni a termet, ez nagyon fontos ugyanos nagyon fontos témánk van. Ez a 2011-es költségvetés, felhatalmazás, és Herzog kolléganő a jelentéstevő nagyon sok előzetes munkát végzett, kitűnő előzetes megbeszélést folytattunk az érdekelt árnyék jelentéstevőkkel, és nagyon hasznos lehet a mostani vita, egy kicsit szorít az idő bennünket, éppen ezért nyugodtan meg kell vitatnunk ezt a témát. Először Hercog asszonynak fogom megadni a szót, de megvárjuk, amíg mindenki távozik. Hercog asszony, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégák hozzájárulásait, akik érdekesnek találták a költségvetés tervezetről szóló három oldalú egyeztetést. A legfontosabb pont az időrend. A végső szavazásban az ITRE-ben legkésőbb május 11-én szavaznunk kell, Éppen ezért sikerült egy különleges ülést összehívnunk a módosítókról, hiszen csak így tudjuk a módosítóinkat a Költségvetési Szakbizottsághoz benyújtani. Az ő ülésük május 12-én lesz. Éppen ezért az itre be benyújtató módosítók benyújtásának határideje május 7-e 12 óra. Ez a legfontosabb közlemény. Szeretnék néhány szót szólni arról, hogy miért fontos az, hogy az ITRE komolyan megvizsgálja a költségvetést, a 2011-es költségvetés tervezetet. A bizottság megemlített már egy nagyon fontos aspektust a gazdasági válság következményei miatt a 2011-es költségvetés nagyon nehéz lesz a tagországok és az Európai Unió számára is. De ami még ennél is fontosabb számunkra, az a 2011-es költségvetési eljárás, ami az első ilyen jellegű eljárás lesz a Lisszaboni szerződés alatt. Éppen ezért nagyon fontos, hogy részt vegyünk ezen, és ezzel definiáljuk saját magunkra is a szabályokat. Miért ennyire fontos minden számunkra? A Lisszaboni szerződés rögzítette az EU e, új kompetenciáit, az ITRE, ITRE új e, területeit is, de az energiabefektetés, a kutatás, e, finanszírozása, az innovációs politika, űrhajózási politika és az európai digitális agenda teljesen új jelenségek a 2010-es költségvetéshez képest. És amint említettem, növekszenek az EU kompetenciái és az EU költségvetése növekszik, eh, nehézségekkel küzd, éppen ezért fontos, hogy egységesen lépjünk fel. Mi a legfőbb probléma költségvetési szempontból? Az alapvető probléma a következő. A az együttműködés a tagországon gazdasági mm. politikái között a válságnak köze, követke, eh, a válság következtében. Ebben az EU-nak fontosabb szerepe kell, hogy legyen, és a több éves pénzügyi keretet illetően is. A jelenlegi pénzügyi keret már megmutatta a hiányosságait, például a kulcsfontosságú EU programok finanszírozásának hiányossága, a Food Aid a fejlődő országok számára, a Galileo, az Európai Újjáépítési Gazdasági Terv, és a legfőbb prioritások, mint az energiabiztonság, illetve az éghajlati változás szintén kulcsfontosságú finanszírozandó területek. Az EU 2020-as stratégiájának megvalósítása is nagyon fontos, a turizmus, a sport, a polgári védelem, szerepelnek a stratégiában, és ezek pusztán üres szavak, és azok is maradnak, hogyha a költségvetés tervezetben ezeknek nincsen lenyomata, a 2010-es költségvetés tervezetben. Hol is állunk jelenleg? A koordinátorok úgy döntöttek, hogy készítenek egy jelentést, és vagy június 15-én vagy 17-én lesz a szavazás a plenárison, éppen ezért nagyon fontos, hogy mi benyújtsuk a módosítóinkat, mégpedig egységes fellépéssel. Én a jelentés tervezetemben megpróbáltam az összes olyan projektre kitérni, amelyekről az ITRE-ben szó volt. Remélem, hogy az önök módosítóival ezeket már az árnyék jelentéstevőkkel és a politikai frakció politikai tanácsadóival már egyeztettem. Remélem, hogy a Költségvetési Szakbizottsághoz egységesen tudunk majd fordulni. Egységeseknek kell lennünk az ITRÉ-nek és a Költségvetési Szakbizottságnak, és a vállalkozásokért, iparért felelős energiaügyi biztos közös és a mi közös fellépésünk mellett fontos, hogy a célokhoz ragaszkodjunk. Köszönöm szépen az együttműködést, köszönöm szépen a rugalmasságot, és ez egy demokratikus lehetőség, és fontos, hogy a szavazás még a Költségvetési Szakbizottságon belüli szavazás előtt megvalósulhasson. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Önnek is köszönetet szeretnék mondani. Nagyon fontos előzetes munkát végzett, most Bütikófer kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szerettem volna a jelentéstevő asszonynak, és köszönetet szerettem volna mondani munkájáért nagyon lelkesen és kollegiális módon folytatta ezt a munkát. szeretnék néhány megjegyzéssel is élni mm, a jelentés tervezethez kapcsolódóan. Valószínűleg lesznek módosítások, amelyek a az egységes fellépéshez szükségesek. A legnagyobb problémának a következőt látom, és erről beszélnék először. Ez a hármas pontban jelenik meg. A költség robbanás az ITER kapcsán. Öttinger úrral az imént erről is beszéltünk. Nem lehetséges most egy olyan utat találni, hogy rövid távon hogyan tudjuk megkerülni a többletköltségek kikerülését. Ez most nem lehetséges, de pénzügypolitikai, pénzügypolitikai szempontból sem lenne értelmes és fenntartható sem, ha most kezdenénk el friss pénzek után kutakodni, illetve egy további költségexplóziót megakadályozni, illetve ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Éppen ezért arra ösztönöznék, hogy legalább a bizottságot szólítsuk fel arra, hogy egy költség megszorító mechanizmus dolgozzon ki, ugyanúgy, ahogy annak idején a közösségi agrárpolitika esetében ezt megtette, olyan esetekre, hogyha a költségek túl szárnyalják a rögzített értéket. Az energiakutatásban ez nagyon fontos szintén, hiszen itt is nagyon magasak a költségek, és a fúziós kutatások, amelyek hasznukat tekintve nagyon is megkérdőjelezendőek. Amit a második pontban mond a jelentéstevő asszony, itt támogatnám, miszerint megfelelő finanszírozásra van szükség a hetedik kutatási keretprogramhoz, és fontos, hogy ez a szakbizottság ezt a vélemény szintén támogassa. Ami az ötös pontot illeti, én azt javaslom, hogyha itt az energiainfrastruktúrákról beszélünk, akkor utaljunk egy fenntartható energiapolitikára is, és esetleg ezt még tűzzük be a szövegbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Zaudakaszt kolléga, parancsoljon. Ačiū pirmininkė, e, tikrai noriu pasveikinti e, ir, ir e, išreikšti savo didelį pritarimą pranešėjai kuri didžiulį darbą. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak, akinek véleményét támogatom. Hatalmas munkát végzett egy nagyon-nagyon fontos témában. Az a véleményem, hogy az ő véleménye a néppárt szemszögéből nézve számos prioritást megjelölt, amelyeket én támogatok is. Ahogy Bütikofer úr is mondta, van egy-két eleme, amelyet nagyobb részletességgel kellene megvitatni, hiszen a költségvetés nagyon-nagyon fontos kérdés. És mindannyian átvettük már ezt a kérdést egyszer vagy máskor. És remélem, hogy vissza is térünk erre a kérdésre, amikor már konkrétabb adataink vannak, amivel kiegyensúlyozottabb döntést tudunk hozni, és ahogy az előadó asszony is mondta, nagyon-nagyon szoros az időrendünk, emiatt az a véleményem, hogy támogatnunk kell a a jelentést. Köszönöm. Merci. Mon tour, je voudrais saluer le travail. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Herzog Edith kiváló munkáját. Az én elképzelésem a következő. esetleg el kéne külön, különíteni a működtetési kiadásokat a tőkekiadásoktól, ami segítene a költségvetés struktúráját kialakítani. Az én tagállamomban mi ezt a két tételt elkülönítjük az állami költségvetésben, ezt a hatos bekezdésbe be lehetne foglalni, és ez vonatkozhatna a Galileo jellegű EU beruházásokra is. Abszurd az, hogy az EU nem tud ilyen jellegű projektre 3 milliárd eurót előteremteni, ezért tehát az EU költségvetésének ke- kell, hogy legyen egy külön beruházási fejezete, is. a biztos úr um, beszélt az infrastruktúrás beruházási programról, és azt gondolom, hogy a költségvetés kezelése szempontjából arra kéne gondolnunk, hogy átszervezzük a költségvetést úgy, hogy a tőkekiadásokat elkülönítjük a napi működtetési kiadásoktól. Köszönöm. Most nincsen további hozzászólás. Hercogasszony, parancsoljon. Csak nagyon röviden, elnök úr, köszönetet szeretnék mondani az összes javaslatért, és várom a módosítókat. Szeretnék egy megjegyzést tenni Odó úr reakciójára. Én eh, nekem tetszik az ön javaslata, hiszen az űrhajózási politika, a Nabucco teljesen új fejezetet nyitnak meg az Európai Unió infrastruktúrájában, ezek európai infrastruktúrák, tehát az e- Európai Uniónak ezek a projektek a sajátjai, és erre korábban még nem került sor. Tehát, hogyha ezeket az európai infrastruktúrákat díjak mellett bocsátjuk rendelkezésre, akkor a költségvetésben ennek helyet kell csinálni. Köszönöm szépen az elgondolásokat, nekem tetszik ez a javaslat, és finomítanunk kell ezt a rend- rendszert még. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Május 11-én lesz szavazás, tehát ennyi. A következő pont a 9-es rendi pont, ez pedig egy új, fenntartható gazdasági munkahelyteremtő potenciájának kialakítása. Figurédo asszony parancsoljon! Obrigada, Sr. Presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. Ahogy önök is látják, Számos javaslatot írtam le, és ezek a javaslatok fontosak is a szakbizottságunk szempontjából elős, elsősorban a tagállamok jellegéről beszélők, és a, az ő iparuk fejlettségéről, valamint az ott fel, felhata, felhalmozott tudásokról, arról, hogy hogyan kell a fog, állásokat megvédeni, hogyan kell a környezetet védeni. Majd a innovációs megoldások területén, valamint az ipari innováció területén, hogy vajon ezek a megoldások válaszokat adnak-e azokra a nagy problémákra, amelyekkel szemben állunk jelenleg, ezek a problémák egyre akutabbak egy e, válság során, például a foglalkoztatási hiány, a szegénység, a klímaváltozás, e, öregedő társadalom forráshiányok. Ezért kell támogatni a e, népszerű kutatásokat, és elérni azt, hogy ezeket az eredményeket a kisvállalók is megkaphatják a KKV-k, a kisvállalkozások, figyelembe kell venni emellett az energiahatékonyságot, a KKV-knél, valamint az új energiaforrások felhasználását, valamint az új termelési folyamatokhoz való hozzáférést. Ide értem az, vissza, az visszanyerést, és eh, nem csak a munkahelyek megvédését, hanem a, az új fenntartható munkahelyek megteremtését is ugyanezen szektorokban, valamint más iparágazatokban annak érdekében, hogy választ találhassunk a ö, munkanélküliség súlyos problémájára, valamint az iparok leül, leépülésének problémájára. Figyelmet kell fordítani azokra a régiókra, ahol nagyon nagyfokú ö, mértékben történt az ipar leépülése, hiszen korábban nagy koncentrációban működött az ipar bizonyos területeket, és ezek a válság következtében felszámoltak, mint például a textilipar vagy az autóipar tekintetében, valamint az elektromos termékek ágazatában Eh, ott, ahol a multinacionális vállalatok kiléptek. Az én országomban, Portugáliában nagyon sok multinacionális vállalat eh, lelépett, és ennek jelentős hatása van a társadalomra. Tehát integrált megközelítés, fejlesztési megközelítés van, eh, van szükség. Elő kell segítenünk olyan tevékenységeket, amelyek munkaigényesek, munkahelyeket kell teremteni a szociális egyenlőtlenségek felszámolására az energiahatékonyság terén tudjuk, hogy milyen potenciálokkal foglalkozunk, mint például új iparágak építése, iparvállalatok építése, amely nagyon sok munkahelyet teremt, és az ágazatot is segíti, amely elősegíti az energiahatékonyságot, különösen olyan országokban, ahol egyre nagyobb szükség van az energiahatékosságra és az energiatakarékosságra. Amikor a biztos úr itt volt, alkalmam volt, hogy elmondjam neki, hogy az energia tekintetében nem szabad elfelejtkeznünk arról a társadalmi egyenlőtlenségről, az energia szegénységről, amely az egyes tagállamokban felmerült. Gondolom, hogy itt is lehet munkahelyeket teremteni ezen a területen lehet beruházásokat végezni a, olyan innovatív területeken, amelyek az energiaszegénység problémájával foglalkoznak, ami pedig a termelési folyamatokat érő vállalatokat, változásokat illeti. A képzés, az élethosszig tartó tanulási lehetőségek jelentős munka, munkaigényt jelentenek, új munkahelyeket teremtetnek. Európai szinten kell erre tervezni, valamint nemzeti és regionális szinten is. A legtöbb megoldás helyi szinten keretkezhet. Nem akarunk nagyobb egyenlőtlenséget teremteni, nagyobb aszimetriát, hiszen nagyon sok, sokkal több munka, munkahelyet vesztettünk el, mint hoztunk létre. Ezeket a területeken hangsúlyozom a közféra fontosságát. Hogyha fenntartható vállal- megoldásokat akarunk keresni ezekre a problémákra, olyan problémákra, mint a munkanélküliség, vagy a szegénység felszámolása, az egyenlőtlenségek felszámolása, akkor a közférának kell a válaszokat nyújtania. Ami pedig a közinfrastruktúrát illeti, különösen a szállítási iparban, ezek az infrastruktúrák nagyon sok munkahelyet teremthetnek, de ez azt jelenti, hogy ezekhez a munkahelyekhez jogokat is kell nyújtani, és felelős szakpolitikákat. Ez pedig feltételezi azt, hogy felelős, hogy felelős szociális politikákat fogadunk el ennek érdekében. Köszönöm. Köszönöm. Szépen Padár képviselő kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő asszonynak az anyagért, és nagyon sok aspektusával egyetértek. Vannak kihívások előttünk, és ezekhez alapvető változásokra van szükség az ipar részéről. Tehát nem csak arról kéne, hogy minden szóljon, hogy a forrásokat csökkentjük, hanem hatékonyabban kell ezeket felhasználni azért, hogy az ipar eh, fenntarthatóbb legyen. Ez azt jelenti, hogy az innovációt elő kell mozdítani, ez a eh, recyclingot is jelenti, és mindezek a dolgok az átlagot, a mindennapos gyakorlatot kell, hogy jelentsék. Rövid távon az energia megtakarításra kell koncentrálnunk. Közép távon a szénhasználatát kell csökkentenünk az anyagokban, és hosszú távon teljes mértékben át kell gondolni azt, hogy hogyan gyártunk, Sóvatosaknak kell lennünk a természetes erőforrások felhasználásában. El kell gondolkodnunk arról, hogy ezeket a változásokat hogyan ültetjük a gyakorlatba. Az a változás, amiről én beszélek, ezt a közösségi agrárpolitika vagy a hetes kutatási és fejlesztési keretprogram nem mozdítja előre. Vannak eh, egyedi intézkedések, ezek nem elégségesek, hiszen nagyon sürgető változásra van szükség. Ez azt jelenti, hogy a meglévő intézkedéseket kell megreformálni, és új intézkedésekre van szükség, mint például az ECO adó bevezetésére. Fontos, hogy a kutatás és az üzleti szféra együtt dolgozzanak, és közösen csökkentsék a források felhasználásának negatív energia hatását. Például a épületekben nagyon gyors változást lehetne előidézni. Ami a kis és középvállalkozásokat illeti, a kis és középvállalkozások olyan helyzetben vannak, hogy változást idézzenek elő, lehet, hogy ők olyan kicsinek tartják magukat, hogy jelentéktelennek is ezzel, de fontos, ha mindannyian közösen fellépnek, akkor igenis változást tudnak elérni, és a frakcióm nevében módosítókat fogok benyújtani. Zsadó kolléga, a következő parancsoljon. Euh, euh, Köszönöm, elnök úr. Az európai társadalmi válság, ami jelenleg zajlik, azt jelenti, hogy a munkanélküliség részét kell képezze az ipari és energiaszakpolitikai választásoknak. Számos szempontot szeretnénk, szempontot szeretnénk kiegészíteni ezt a véleményt annak érdekében, hogy az ipari szakpolitikák céljai Eh, egyértelműek és konzisztensenek legyenek. A jogi, adminisztratív és adó jelzések, amiket mi küldünk, eh, nagyon jelentősek, akkor, hogyha az embereket arról akarjuk meggyőzni, hogy létezik fenntartható foglalkoztatás ebben az ágazatban. Az előadónak igaza van, amikor a KKV-król beszél, de az igazi változás akkor történik meg, ha Európa és a tagállamai új megközelítéseket eh, látunk, mint például amikor az autóipar átállt a megújuló energiák felhasználására tehát érdemes az ilyen átalakításokat támogatni a KKV-k esetében, hogy átalakíthassák működésüket. A nagy csoportok és konglomerátumok azonban nem igazán e, vizsgálják meg a szakszervezetekkel együtt, hogy mit lehet a következő másfél évtizedben tenni annak érdekében, hogy átalakíthassák a vállalat tevékenységét, és újra átképezzék a dolgozókat. Meg kell néznünk azokat a módokat, amelyek ágazatról ágazatra és energiaforrásról energiaforrásra me- mekkora munkaigényt jelentenek mindezek. Sokkal több munkát teremtenek a megújuló energiaforrások, mint a többiek, és ezt nem szabad figyelemben kívül hagyni, és nem csak környezetvédelmi szempontokból. Van, tehát nagyon, nagy, nagyon sürgős a kérdés, gyorsan kell cselekednünk. Látunk némi klímaszkepticizmust magunk körül, egy spanol, spanyol tanulmány kétségbe vonta a, a zöld munkahelyek életképességét. Ezt a tanulmányt ugyan hite, hiteltelenítették, de ebben a szakbizottságban nem lehet nagyon gyorsan kidobni ilyen elképzeléseket. További hozzászólás nincs, akkor ezt a napirendi pontot már berekeztem. Május 11-e, 12 óra. Tehát 11-e, 12 óra a módosítások benyújtásának határideje, de a jelentés készítője még reagálni kívánt. Köszönöm szépen, elnök úr, és rövid leszek. Általában egyetértek a megjegyzésekkel, amelyek itt elhangzottak. Szeretném megköszönni előre is a kollégáknak, hogyha javaslataikat írásban is elküldik, amely nagyon sokat fog segíteni a véleményünk kialakításában. Szeretném még hozzátenni, hogy minden figyelmünket az egyértelmű és fenntartható ipari szakpolitikákra kell fordítanunk. Az Európai Bizottság kérésének meg kell felelnünk, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az ilyen szakpolitikák vegyék figyelembe a régiók által elszenvedett problémákat, az országok által megszenvedett problémákat, és az ilyen szak, ipari szakpolitikáknak a különböző gazdasági, szociális körülményeket is figyelembe kell venni az egyes tagállamokban, és erre sokkal több e, európai költségvetés támogatást is lehet e, kapni. Ezt a javaslatot tesszük, ragaszkodni kell ahhoz, hogy ezt meg, meg, megvitassuk a költségvetési szakbizottsággal is. Gut, Jó, mindenki odafigyelt rendesen, ezzel a napi rendi pontot lezárom. Tízes pont, egy új stratégia bemutatásáról van szó a KKK-ról beszélünk, a Közös Kutatóközpontról, 2010-2020-as stratégiáról van szó. Senkel úr, üdvözlöm, főigazgató úr, újra itt van a körünkben, ismerik, meg is kapja a szót azonnal. A kollégák pedig feszült figyelemmel követik, amit mond. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt itt tagok, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget hogy az előző prezentációt követően ilyen rövid időn belül mutathatom be az új társaság vagy corporate stratégiánkat. Sir David King készített egy néhány javaslatot, és ez azt tartalmazta, hogy egy magasabb szintű teljesítményt hogyan tudunk elérni, és egy új stratégiát, új víziót kell kialakítani Eh, annak érdekében, hogy még jobban végezzük a munkánkat, és egy néhány szlájdot is szeretnék bemutatni. Már látom, igen. Láthatják eh, a prezentációmat, és eh, ez egy rövid bevezetést követően nem szeretném rabolni az idejüket. Tehát itt láthatják a pillanatnyi missziónkat, a tudományos technikai támogatást biztosítsuk az európai policy making számára. Ez azt jelenti, hogy együtt kell működni a lehető legjobb európai intézményekkel. Nem akarjuk a missziónkat megváltoztatni. Az azt jelenteni, hogy, jelenti, hogy az összes hogy megtartjuk az eddigi vonalunkat, és hogyha elértük ténylegesen azt, amit szeretnénk, amit a Vision Statement tartalmazott, a Vision Statement azt akarja mondani, hogy egy néhány éven belül mit kívánunk elérni, erre majd visszatérek. Csak emlékeztetni szeretnék röviden arra, kik is vagyunk. Különböző intézeteink vannak öt tagállamban, nem akarok most részletekbe menni ezzel kapcsolatban. Azt is tudni kell, hogy mintegy 700 tudós dolgozik nálunk, és több mint 400 PhD hallgatónk van, tehát olyan fiatal emberekről van szó, akik Mobility program keretében eljönnek a mi intézeteinkbe, és reviewed publication közleményeket tesznek közzé, és a legfontosabb az, hogy a szakpolitikai döntéseket tudjuk támogatni a kutatásainkkal, és nem akarjuk ezeket publikációkkal alátámasztani, nem ez a fő feladatunk. Különböző országokban vannak szervezeteink, Egyébként a keretprogramból 85%-ot kapunk a finanszírozásunkhoz, és 15% egy bevételből származik, 60 millió euróról beszélünk. Természetesen a saját infrastruktúránkat fenn kell tartani, nem mi építjük és gazdálkodunk az épületekkel, a laboratóriumokkal. Ide tartoznak a nukleáris laboratóriumok, és büszkén mondhatom, hogy a legjobb minőségbiztosított szolgáltatás vagy szolgálat vagyunk az ISO 9001-es tanúsítványjal rendelkezünk, és 13 laboratóriumot vizsgáltak. Most innen nem látom a számot, tehát megfelelő akkreditációval, méghozzá a legszigorúbb minőségbiztosítási akkreditációval rendelkeznek. A stratégiával kapcsolatban már megemlítettem, láthatják egyébként a képernyőn is, hogy milyen bonyolult a szakpolitikai döntéshozatal, amit mi támogatunk. Mi igyekszünk részt venni a döntéshozatalban. És alapvonal az, ami a legnagy döntéseket igényli. Deal with far more issues now at the European level. Lehet, hogy sokkal több kérdéssel foglalkozunk európai szinten, viszont tagállami szinten a saját szervezetünket kell átalakítani abban, hogy miként tudunk eredményeket nyújtani. Nem tudunk elkülönült um, intézményekben dolgozni, hiszen az interdisziplinaritás felé kell mozdulnunk, további kompetenciákat, képesítéseket kell elérni a szervezeten belül, proaktívabbak kell válni, ez a King jelentés követelménye is. Nem csak az ügyfelek eh, irányítanak minket, de viszont, hogyha kérnek tőlünk valamit, akkor um, el kell mondanunk a véleményünket, és hogyha nem értünk egyet valamivel, azt is el kell mondanunk. Sokkal inkább a jövőt kell tekintenünk, hogy elő, elő kiszámíthassunk kockázatokat, amelyek bekövetkezhetnek, um, és meg kell vizsgálnunk, hogy mi, miként lehet a állampolgárainkat ettől megvédeni. Sokkal több költség, hatékonysági elemzésre van szükségünk. Mindezek alap, minden, mindezen követelmények alapján újabb elképzeléssel álltunk elő. Nem volt még korábban ilyen elképzelésünk. Számos ügyfelünket kérdeztük meg, és nagyon sokanak tetszik is az az elképzelésünk, hogy tudományos alapú megoldásokat nyújtsunk az EU politika, politikusainak olyan kérdésekről, amelyekkel, amelyekkel a társadalom szembesül. Nemzetközileg elismert kutatás alapján hosszú folyamat volt ez, amelyben bevontuk a tagállamokat is, a kormányzói testületünket is, és ők úgy, vérzik, úgy vélik, hogy ez a megfelelő kihívás a következő években, és ezt kell elérnünk miként fogja a KKK ezeket a szakpolitikai opciókat átadni, sokkal jobb dialógust akar kialakítani az ügyfeleinkkel, már a munka elején, nagyon gyakran a probléma definíciójában van a gond, nem foglalkozunk eleget azért, hogy sokkal világosabban megfogalmazzuk, hogy mit akar a politika e, készítője. Ezért aztán sokkal pontosabban meg kell határoznunk, hogy a partnerek mit akarnak tőlünk. Ezután Számos politika, szakpolitikai opciót kell kidolgoznunk, és tudományosan kell elemeznünk az elete és mellene szóló érvéket. Mivel természettudományos alapaink vannak, mi megtanultuk a, azt a leckét, hogy ez nem elég. Ennél sokkal több szociogazdasági kompetenciára van szükség, ide kell, be kell csatornáznunk a mikro- és makrogazdasági kompetenciákat, meg kell támogatnunk a modellezési kapacitást, ezt várja tőlünk, tőlünk az Agri főigazgatóság, modelleket várnak tőlünk, energia, szállítási, környezetvédelmi, klímaváltozási területen. Felvállaljuk ezt a kihívást, hogy végül a politikusoknak választási lehetőségeket nyújtsunk tudományos alapokon. Miként lehet ezt meghatározni? Nagyon sok tanulmány foglalkozik a nagy kihívásokkal, ezeket láthatják a kivetítőn, de ez nem teljes lista. Attól függően, hogy kit kérdeznek, más lesz a lista, de az itt említettek a világgazdaság, a globális felmelegedés, az energiaszegénység, ezeket önök már hallották. Ezek a nagy kihívásaink, mi viszont egy korlátozott szervezet vagyunk, nem tudunk mindent elvégezni. Nagy szervezet vagyunk, de még egy nagy szervezet sem tud mindennel foglalkozni. Ezért kritériumokat alkalmaztunk, és kijelentettük, hogy mi csak olyan kihívásokra koncentrálhatunk, amelyben, amelynek EU dimenziója van, vagy globális dimenzió. Ennek támogatnia kell az, az EU 2020-as eh, kezdeményezéseit, valamint meg kell vizsgálnunk, hogy vajon vannak-e kritikus kompetenciák a területen, és hogy vajon realisztikusan tudjuk-e kialakítani a szükséges kompetenciákat belátható időn belül. Ha erre nem tudunk válaszolni, akkor ezt más tagállamokkal kollaborációban meg tudjuk oldani, vagy átadjuk a kutatást más kutatószervezeteknek, amelyek az EU-n belül dolgoznak, vagy máshol. Végig ezt a folyamatot, és a KKK eh, tématerületeit eh, eh, készítettük el. Két tevékenységi területet határoztunk meg. A fenntartható fejlődés az egyik, biztonság a másik. A bal oldalon, ha láthatják, ha nem, akkor ki, felolvasom, az új tématerületeink az új versenyképes gazdaság felé halad, annak érdekében, hogy támogassuk a, a korábban felvázolt kihívásokat, és hogy a szakpolitikai elemzést is végrehajthassuk a különböző területeken. A második tématerületünk a, az alacsony energiaigényű társadalom kialakítása, a harmadik a fenntartható, a természeti erőforrások fenntartható kezelése. Ezek a legfontosabb kihívásaink, amelyben hatalmas nagy szakértelemmel is rendelkezünk, a biztonsági területen pedig nagyon fontos pillérünk a nukleáris biztonság, az élelmiszer és fogyasztási termékek biztonsága, a válságkezelés, és a két területet átívelő kutatási terület pedig a hivatkozási anyagok és a mértékek témája, amelyben nagyon nagy kompetenciánk van, és ezt támogatja a biotechnológia, a genetikai tesztelés, és a megfelelő technikai támogatás. Nagyobb a, a kivetítő nagyobb részletességgel tárgyaljuk azt, hogy mit akarunk az egyes tématerületeken elvégezni. Ebbe én most nem megyek bele részleteiben. Ha valakit érdekel, akkor felteheti majd a kérdést. A tématerületek támogatják az Euró 2020-as kezdeményezéseit, de olyan kihívásokat is felvetünk, amelyet a Szánkó vagy a GLS főigazgatáságok vetettek fel fogyasztói védelmi területen is. Hadd lépjek én most tovább arra, hogy miként, lehet, miként akarjuk a stratégiákat kialakítani. Együtt szeretnénk működni több csatornán is. Ezt felismertük már a bizottságban is, hogy sokkal több DG-vel kell, főigazgatósággal kell együtt dolgoznunk, hiszen a klímaváltozás nagyon sok bizottsági főigazgatóságot érint, tehát nem csak a mi szervezetemükön belül, hanem az ügyfeleink számára is együtt kialakítunk egy együttműködést, amely folyamatosságot és nagyobb integrációt nyújt a bizottságon és a partnereink, bizottságon belül és a partnereink számára is. Elmondtam már, hogy megerősítettük a gazdasági és politikai elemzési kompetenciánkat is. Ez egy növekvő terület, e, Más területeken viszont leépítettünk, egyébként nem lenne e, lehetséges e, mindent ugyanabból a forrásból megoldani. Azért szeretnénk erőfeszítéseket tenni, hogy egyes területeket felfejleszünk, és másokat leépítsünk, ahogy az indokolt. Felépítjük, megerősítjük a modellezési képességünket, és sokkal többet foglalkozunk az előrejelzéssel. A KKK-ban azt kérjük az ügyfeleinktől, a különböző főigazgatóságban és a parlamenttől is, hogy vegyenek részt konkrét workshopokban, konkrét tevékenységekben, amikor például azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mi várható a szintetikus biológiában, genetikában, lesznek-e új kockázatok, amelyeket, meg kell, amelyeket már korán meg kell jelölnünk, és ahol munkát kell kezdeményeznünk annak érdekében, hogy jobb tájékoztatást kapjunk a veszélyekről és a kockázatokról, hogy aztán időben feléphessünk. Továbbra is küzdünk a tudományos kiválóságért, és kérjük a bizottságot, hogy adjon nekünk több rugalmasságot azért, hogy a leg, legelismertebb tudósokat toborozhassuk be a szervezetünkbe. Nagyon világos számunkra, hogy menedzsment folyamatra is szükségünk van, amely azt biztosítja, hogy az intézményt intézményi költség, költségvetését a, a téma, tematikus kérdéseknek megfelelően kezelik. A stratégia néhány része, mint például a belső dimenzióban, ezekről nem kell elmondani, hogy nagyon nagy erőfeszítést igényelnek eh, humán erőforrásban és készségfejlesztésben. Az a mai kutatói szervezeteknek, hogyha relevánsnak akarnak maradni és kiválóaknak akarnak maradni, akkor gyorsan kell lépniük hiszen a fejlődés is gyorsan történik. Tehát az emberek készségbei akarunk befektetni, olyan embereket akarunk felvenni, akik már rendelkeznek ezekkel a képességekkel, illetve kézést szeretnénk gyújtani a dolgozóinknak, az infrastruktúra és a létesítményekkel kapcsolatban elmondtam önöknek, hogy saját költségvetésünkből kell ebbe beruházni. Ebben a, erről a múltban nem sokat tettünk. Az épületeink a 60-as években épültek. Három évvel ezelőtt elkezdtünk egy beruházási terv projektet. 60 millió eurót ruházunk be új épületekbe, új laborokba, és örömmel mondhatom, hogy a parlament egy hónappal ezelőtt zöld utat adott nekünk egy nagyon fontos beruházásban. A KKK infrastruktúrája szintén nagyon fontos, hogy a topon maradhassunk, valódi, valódi modern, tel, teljesítő infrastruktúrára van szükségünk, mert hogyha sebességre van szükség, nagy átvitelű kapacitásra, azért, hogy a legtöbb modellt gyorsan alakíthassuk ki, olyan szervezet akarunk mi lenni, amelyben az e- belső panel, külső panelek ellenőrizhetik azt, hogy nekünk nagyon fontos a politika, és amit mi nyújtunk, az minőségbiztosítat, ez, ezzel tudjuk garantálni saját hírnevünket, valamint ezzel garantálhatjuk azt is, hogy a ügyfeleink megkapják azt, amit várnak tőlünk. Nagyon sok szervezet nem tesz eleget ebben a ter- ezen a területen. A kompetens emberek ott hagyják a munka- munkahelyüket, magukkal viszik a kompetenciát. Ha kudarcaink vannak egyes kísérletekben, és ezt nem kommunikáljuk megfelelően, akkor létre kell hoznunk egy belső tudáskezelési bázist, amely a szervezeten belül tarthatja a tudást magának a szervezetnek a javára. A külső dimenzió is nagyon fontos, az első az európai kutatási terület, Intenzíven együttműködünk kulcsszervezetekkel a tagállamokon belül, és továbbra is prioritásunk az, hogy támogassuk a bővítést és az Európai Unió integrációját. Nagyon jó hírünk van az új tagállamokban is, a, ta- a jelentkező tagállamok, jelentkező ország, országokban is, és nagyon sokat segítünk nekik abban, hogy átvegyék az aki kommunitert. Továbbá is együttműködünk a mobilitás képzés területén. Nem, tekint, nem megyek végig az itt felsorolt kéréseken mind. A külső dimenzióban támogatni fogjuk a, a innovációs főbiztos úr prioritásait. Nagyon jó csapataink vannak, amelyek részt vesznek a biztos, úr, biztos feladataiban, és segítenek abban, hogy Európa fejlett tudományos gazdaság legyen. Az Európai Parlamentben nem szabad elfelejtenem, hogy az Európai Parlamentről is kell beszélnem. Önök fontos érdekelt felünk, Láthatják, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk, hogy önöket tájékoztassuk arról, hogy mit teszünk, merre haladunk, milyen tevékenységeket folytatunk ügyfeleink számára. Válaszolunk a parlament kérdéseire, számos tanulmányt készítettünk már önöknek, részt vettünk a stoa valahányszor meg, meghívnak, elküldjük a szakembereinket, részt akarunk venni a parlament interfész munkacsoportjában, amelyben mi tudunk önöknek információt nyújtani, és ahol a parlament kéréseit át tudja, vagy javaslatait át tudja adni nekünk. <clears throat> És szeretnénk ezeket a gyakori látó, a látogatások gyakoriságát fenntartani, a közvetlen kapcsolatot, hiszen ez tudja garantálni azt, hogy mi tudjuk szolgálni a parlament érdekeit. Végül, de nem utolsó sorban, mielőtt válaszolok az önök kérdéseire, szeretném meghívni önöket. Tudják, hogy ma felavatjuk, felavatunk egy kiállítást itt az Európai Parlamentben. Fél hétkor tartjuk a megnyitót. Gégenként biztos és a parlament alelnöke Diana Wallis jelenlétében, ahova szeretném önöket is meghívni. Nézzék meg a kiállítást, ott lesznek az igazgatóink, vezető tudósaink. Jó alkalom ez arra, hogy személyes kapcsolatokat építsenek, megtudhassák, hogy mi, mivel foglalkozunk a különböző területeken. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Három hozzászólás van. Correra de Campos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni eh, Zsangó úrnak. Második, harmadik vagy negyedik eh, alkalommal van eh, idő, alkalmunk találkozni, Senkel úrra, talán már a negyedik alkalom ez. Úgy tűnik, hogy folyamatos fejlődés jellemző, illetve az elgondolások finomítása jól halad. Úgy érzem, hogy konszenzuális alapon sikerül előrelépnünk. Az elmúlt hat hónapban nagyon sok e, előrelépés történt. Én az interfész csoportnak tagja vagyok, és a közös kutatóközpont menedzsentjével kapcsolatban voltam. Köszönöm szépen az előadását, ez egy nagyon világos előadás volt, és sűrített verzióját hallhattuk egy hosszú részletes anyagnak, amelyet ön előre elküldött. Hangoztatni szeretném azt, hogy egyértelmű változásokat várunk, volt egy eredeti vízió, amelyet az ügyfél inspirált, és technikai, illetve tudományos támogatást szeretünk volna nyújtani az EU politikáihoz, de az EU-nak ezeket a javaslatokat kérnie kellett. Az új vízió politikai jellegű. Az Európai Unió segítséget fog kapni ettől a csoporttól a politikák kidolgozásában. Ön külső elemzők ajánlásait foglalta össze, illetve David King professzor úr jelentésének elemeit is látjuk itt a jelentésben. Nagyon fontos az izolációból kitörni, ennek az intézménynek az izolációjából több mint egy főigazgatót szeretne, és a tudást szeretne mainstreamingelni, illetve horizontális hozzáférést biztosítani a tudáshoz. Természetesen önnek is vannak problémái. Mindig van egy hátültője a dolognak, de szükség van a politikai megállapodásra, és a KKK bizonyos területekre összpontosítana. A kutatás a legfontosabb terület, és nehézségek adódhatnak a politikai döntések ösztönzésében. Főleg ott, ahol a KKK-nak nincsen tapasztalata egy adott kutatási területen. Azt gondolom, hogy a legnehezebb probléma, amikor az új stratégia megvalósításáról beszélünk, akkor ez a definiált célok lebontása. Új célok jelennek majd meg, ezek részben már elérhetőek, és speciális mutatókat, mennyiségileg kimutatható mutatókat kell alkalmazni, új típusú mérésre van szükség, azért, hogy a célok megvalósítását megfelelően értékelni és mérni lehessen, illetve mérni lehessen azt, hogy egy adott állami laboratóriumban, kutató intézetben végzett eredményeket mérni lehessen. Egyelőre túl korai, hogy ön bemutassa az értékeléshez használt mutatókat, de itt még sok munka kell, hogy elvégzésre kerüljön. Őszinte leszek, van itt egy ellentmondás. Senkel úr szerint szükség van arra, hogy a rugalmasságot a személyzet rekrutálásában alkalmazzunk. Másrészt azonban mindannyian nagyon jól tudjuk azt, hogy bizonyos intézmények az önök finanszírozásának 85%-a különböző alapokból érkezik, ha túl nyugodt a folyamat, akkor lehet, hogy a kutatás egy kicsit ki kéne mozdítani, és a versenyhelyzetet erősíteni azért, hogy felélénküljenek a dolgok. Ön hogyan tervezi a rugalmasságot növelni egy olyan kontextusban, ahol az oroszlán munkája a kutatásnak, a kutatást a személyzet végzi, az állandó személyzet, megfelelő fizetéseket kapnak, lehet, hogy túlságosan kényelmes helyzetbe kerülnek, ez természetesen a finanszírozáshoz kapcsolódik. Én egy új mission statementet eh, vártam a KKV-től, és a külső finanszírozást illetően is Senkel úr 15%-ról beszélt a külső finanszírozásnál. Nem akarnak-e ezen túllépni, ezen a küszöbön, Úgy tűnik, hogy önök a, a státuszkójukban sokkal kényelmesebben vannak, és kényelmes életvitelt szeretnének. Hogyha Európában megnéznék azt, hogy mit történik az állami laboratóriumokban, akkor kiderülne, hogy nagyon kevés olyan laboratórium van, amelyek e, e, mindössze 15%-os magánfinanszírozásban részesülnek. Nagyon sok nemzeti laboratórium küzdik, és megpróbál eh, nagyon kemény munka árán mindent eh, megtenni azért, hogy több magánfinanszírozásban részesülhessen. A prioritási területeknél úgy éreztem, hogy az első a fenntartható fejlődés, növekedés, a makrogazdasági politikák támogatása, a strukturális reformok előbrevitele, az alacsony szénfelhasználású iparágak támogatása, a természeti erőforrások használata, illetve a biztonság is megjelenik itt. Ez egy nagyon fontos terület. A nukleáris biztonság az első tevékenység. Ha pedig a költségvetési allokációkat nézzük, akkor hosszú távú élelmiszerbiztonság kialakítása nagyon fontos, és 12%-os a csökkentés, és a nukleáris biztonságnál ugyanahoz a 22%-hoz ragaszkodnak. A válságmenedzsmentnél a 14-ről 11%-ra történő csökkentést javasolják. Nem gondolom, hogy ezek összeegyezthetőek az önök céljaival, mi szerint a biztonságot meg kell erősíteni. Gratulálni szeretnék önnek, köszönöm a világos előadást, és köszönöm az új víziót, ez valóban új vízió. Köszönöm. hey, Encsú úr. Köszötnék, szeretnék köszönetet mondani Senkel úrnak az előadásért. Természetesen nagyra tartjuk kutatóközpontjának a tevékenységét, hiszen ez tudományos technikai jellegű támogatást jelent a szószoros értelmében mindenek előtt azok számára, akiknek az a feladatuk, hogy az európai kutatási politikát alakítsák. Én úgy értem, hogy az önök központja egy átfogó, fontos arzenált tart fenn, és ilyen alapon érhetik el azokat a pozitív eredményeket, amelyekről most be tudott számolni. A kérdésem az, hogyan látják az új tagállamok infrastruktúrájának fejlesztését? Az infrastruktúra ezekben az országokban azért gyakorlatilag hiányzik ezen a területen, és éppen ezért ezeknek az országoknak nehézségeik vannak abban, hogy a megfelelő strukturális pénzeket felhasználják kutatási célokra. Milyen javaslatokat tehetnének az Európai Bizottságnak, hogy ezeket az országokat is bevonják ebbe, hogy az infrastruktúrájuk javítható legyen? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Schenkel, je pense que vous comprenez le français ou je me trompe? Köszönöm szépen, Sánkaló úr. Ha jól tudom, ön ért franciául. Franciául vagy angolul beszéljek? Akkor angolul beszélek. Hadd tegyek néhány megjegyzést az előadásához. A téma területek, eh, amelyre a KKK központ, összpontosít, nagyon jó, hogy összpontosít. Ön eh, kiteszi magát annak a kérdésnek, hogy miért nem választottak más területeket. Az egyik kihívás az öregedő társadalom. A, te, a tématerületeken semmit nem látok erről, hiszen csak az egészségügyi és az élelmiszerellátási kérdésben merül ez fel, de ami pedig a társadalom fenntarthatóságát illeti, um, öregedés nagyon fontos kérdés. Szeretném tudni, hogy ezzel mit tesznek. Ami pedig a nyílt és versenyképes gazdaságot illeti, ezt, mint tem- tem- tematikus területet kiválasztása már magában politikai döntés. Szeretném megkérdezni öntől, hogy mi a gazdaság célja, hogy vajon, gazdaság célja, hogy vajon növekedjen, vagy valamit teljesítsen. Azt szeretném tudni, hogy ön mit gondol arról, hogyha az ön feladata az, hogy tudományos alapú választási lehetőségeket nyújtson a politikusoknak, a jólét tekintetében pontosabb lenne mindez, mint sem, hogy a nyílt és versenyképes gazdaságot leírjuk. Miért kell, maguk, miért kell ezt leírni? Nem, nem a versenyképesség magáért, magáért akarunk versenyképesek lenni. Aztán egy általánosabb jellegű kérdés. Mióta a parlamentben dolgozom, és különösen akkor, amikor nem választott testületekben dolgozom, azt látom, hogy van egy van egy terület, van egy kérdésünk, ahol van egy eh, domináns gondolati vonal, és hogyha egy területnek immuneknek kell lenni, immunisnak kéne lenni az ilyesmitől, az a KKK-nek kell, hogy legyen. Hiszen, hogyha önök tudományos eh, választási lehetőségeket annak el, eh, nyújtani, többet is, akkor szeretném megkérdezni, hogy önök mit tesznek? Ön a KKK vezetőjeként mit tesz, annak érdekében, hogy a toborzási folyamatban, amikor embereket vesznek fel, akik különböző gondolati iskolákból származnak, és a gazdaság egy, egy olyan terület, amely fontos. Tudjuk, hogy a 21. Században, században olyan gazdasági modell fog kialakulni, amelyet az határoz meg, hogy felismerjük a, fő, a, a, a bolygónk korlátait. Ezek mind szerepelnek az ön fókuszterületein, de nem gondolkodnak a gazdaságról olyan kontextusban, amely másként közelíti ezt meg. Van pár egyetem, akadémia, tudományos társaság, amelyek olyan embereket ö, ö, toboroznak, akik más, más ö, ö, elképzeléseket képviselnek sok, színűségre van szükség. A másik terület az energiakérdése, nukleáris energia tekintetében pedig a megfelelő személlyel beszélek most. Hogyha a szakpolitikai opciókat vizsgáljuk, tudjuk, hogy a nukleáris vitáról nagyon sokan azt gondolják, hogy ideológiai jellegű, nem tényszerű. És bizonyos tekintetben ettől a zöldek sem voltak mentesek. Azok, akik az atom, atomenergia érdekében érvelnek, ők sem immunisak. Nagyon fontos, hogy tényeken alapuljanak ezek a viták, a hulladékkezelés, az ellátás fenntarthatósága. Mi történik akkor, hogyha a KKK által felvett emberek mind, és akik értenek az nukleáris területéről, mind a nukleáris iparból jönnek? Azt mondhatják, hogy elfogultak tehát tény alapú szakpolitikákra van szükségünk, ezért kell küzdenünk, és csak így lehet rehabilitálni a politikát a polgárok számára, hogyha a polgárokat képviseljük tény, tényeken alapuló választási lehetőségekkel. És hogyha az egyik párt ezt, ezt képviseli, a másik pedig azt, de hogyha mind a ketten ugyanazon a tény, ugyanazokkal a tényekkel foglalkoznak, Eh, az nagyon fontos lesz a mi politikai vitánkban. Ez az én hozzáfűzni valom. Köszönöm. Monsieur Odi. Odi úr. Köszönöm szépen, főigazgató úr és elnök úr. Köszönöm, hogy újra eljött és erősebb kapcsolatot épít ki az Európai Parlamenttel. Most a Lisszaboni szerződés új hatalmakat adott nekünk. El tudná nekünk magyarázni még egyszer azt, hogy hogyan szervezi ön a hatalmat a KKK-ban. Ez kormányközi szervezet vajon, vagy közösségi intézmény? Mert önök felett ott van a kormányzói testület, Szeretném tudni, hogy a hatalom leosztását hogyan szervezték meg. Ön vajon tesz egy javaslatot de önnek főigazgatóként van némi e, kapacitása is. Ki, ki, ki a politikai hatalom a kormányzói testületé, vagy a biztosé, vagy a tanácsé, vagy a parlamenté? Szeretném tudni, hogy ön mit e, gondol a 2013-tól 2020-ig tartó pénzügyi e, tervekről Van egy elképzelés, amelyben politikai egy, egyetértésre szeretnénk törekedni, e, annak érdekében, hogy összehangolhassuk a kutatást az Európai Unióban valamiféle ö, közhatalom révén. Ezt a biztosnak is feltettem ezt a kérdést, amikor meghallgattuk őt, megkérdeztem tőle, hogy miként lehetne némi forrás kapni erre. Tehát a KKK milyen szerepet játszik az európai kutatásban, és miként tud nekünk segíteni abban, hogy a kutatás, a megfelelő európai jellegű kutatást megkaphatjuk? Utoljára, de nem utolsó sorban. Madurell asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg rövid leszek. Köszönöm főigazgató úrnak, Senkel úrnak, hogy eljött. Ezt a frakcióm nevében is teszem. Mindenképpen örülünk, hogy bemutatták ezt az új stratégiát 2010-2020-as időszakra. Azt mondjuk, reális, jól orientált stratégia ez, amikor a célokat vizsgálja. Vonatkozik ez egyébként a kutatóközpont munkájára, is. úgy gondolom, hogy szakbizottsági tagként világosan láthattuk, hogy komolyan veszik ezt a munkát. Egyébként a központ, a szeviai központban tett látogatásunknál is ezt állapíthattuk meg. De Campos úr feltett egy kérdést, és én is ebbe az irányba kérdezek. Egy néhány kolléga aggódik egy dolog miatt, és rám is vonatkozik ez. ezeket a munkákat az európai intézményekben és a tagállamokban is ismerik. Tudom, hogy igyekeznek, igyekeznek ezen a területen. Szeretnék is gratulálni ahhoz, amit már elértek, és amire ön is hivatkozott. És ma egyébként a megnyitón is ott leszünk. De Senkel úr, azon a véleményen vagyunk, hogy nem ismerik ezt a kutatóközpontot és a munkáját sem eléggé és hát maguk a jelentések minőségiek, és másrészt viszont nem egészen veszik észre, hogy ezek megszülettek az európai intézményekben. Ezen dolgozni kell. Igazából nem is kérdés volt, az inkább kommentár. Lambert kolléga kérdése arra késztetett, hogy én is feltegyek egy kérdést, ez a kiegyensúlyozottság kérdés. Ő a gazdaságnál beszélt erről, hogy eh, a CO2, klímavédelem, stb. kapcsán is szeretném ezt feltenni. Olyan megfontolásokat, tudó, olyan tudósi megfontolásokat is elfogadnak, amelyek más pozícióban vannak, tehát olyan professzorokat is bevonnak azos témába, amelyek nem a mainstreamet képviselik. Ez volt Lambert úr kérdése, én most más területekre vetítem ezt csupán ki. Tehát ha az gazdálkodásra igaz, akkor mindenhol igaz kell, hogy legyen. Köszönöm szépen. Tényleg köszönöm. Köszönöm azt a rengeteg pozitív és támogató kommentárt. Tényleg nagyra becsülöm ezt és tényleg az embereim is, akik kint vannak, várnak rám, nagyon örülni fognak ennek egy néhány kommentárra szeretnék reagálni. Campos úr említette a mutatókat, amik alapján értékelni lehet a teljesítményét a szervezetünknek. Egészen egyértelművé akarom tenni, igenis mérni tudjuk a tudományos teljesítményt elég pontosan. Ez egy hosszú fejlesztés, fejlődés eredménye. Pre-reviewed publication. Egyébként a legkülönbözőbb mutatók vannak a publikációkra, tehát mutatóból nagyon sok van, de mondom, ezek csak mutatók. Nem tudjuk igazából pontosan mérni a tudományos teljesítményt, ami vitathatatlan. Amit nem tudunk túl jól megcsinálni, az a szakpolitikai eredménymérése. Hogyan tudjuk a minőséget és a mennyiséget megítélni a tudományos technikai fejlődés területén, amit mit jelent ez a szakpolitika számára. Nagyon sok jogalkotói dokumentum van, egyébként függelékek, mellékletek, stb. Hányszor idéznek, stb. De ha megnézzünk egy referencia laboratóriumot, és van egy módszer egész Európában, hogy a GMO-kat feltárjuk, hogy lehet ezt mérni. Mit, mit publikálunk ezen, hogyha a génmanipulált szervezeteket nézzük. Tehát egész Európában van egy ilyen dolog. Ez nem fog működni. Van egy módszer, amelyik működik, és egyszerűen mit, kell, mit lehet még csinálni? És ez számos területen van így, és nem találtuk meg az útját, módját annak, hogy hogyan tudjuk ezt mérni, megítélni. De hát nyilván a tanácsot komolyan veszem, utána járunk a dolgoknak, de egyelőre azt kell, hogy mondjam, túl meggyőző megoldást nem találtunk. Ami pedig a rugalmasságot illeti, remélem, hogy nem értettek félre. Lehet, hogy én voltam az, aki rosszul hangsúlyozott valamit. Amit én akarok, az nem egy negatív rugalmasság a toborzás területén. Amit én akarok, hogy az Európai Bizottság adjon lehetőséget nekünk arra, hogy beszerezzük azt a kompetenciát, amire szükség van, hogy a missziónkat ellátjuk. És el kell, hogy mondjam, hogy né- jobb a helyzet, mint egy néhány évvel ezelőtt. Most a HR-től és az epso tól is megvan a beleegyezés, hogy testre szabott versenyeket kell kiírni tudósok számára. Tehát nem a menedzserek számára, a tudósokról beszélünk. Tehát nyitott pályázatokat hirdetünk meg, speciális területeken, számos területen, vagyis abban bízunk, hogy tényleg azokat tudjuk toborozni, akik a kulcsfontosságú területeken rendelkeznek a szükséges képzettséggel és tudással. Tehát ez nem egy negatív rugalmasak, hanem olyan folyamatra van szükség, amely a mi sajátosságunkat képes kezelni. És azokat a tehetséget tudjuk toborozni, akikre szükség van. 15%-ról beszélek, ugye, tehát itt is említek a 15%-os bevételeket, én mondtam, aztán hivatkoztak erre, hogyha 5 évvel ezelőtt a parlament elé került a 7. keretprogram keretében, voltak olyan tagállamok, amelyek 30%-ot követeltek. Tehát ez a versenypiaci bevétel, mondtam, ez nem gond, de akkor a missziónkat kell megváltoztatni ne, ne várják el tőlünk, hogy független tanácsot adjunk a szakpolitikának, és másrészt pedig szerezzük be a pénzt a piacon. A vegyipar bőven fizetne nekünk, hogyha a REACH jogalkotásban ö, ö, erről lett volna szó, és megadjuk a számokat, stb. De kell egy kis pénz, kéne, kéne egy millióért valamilyen tanulmányszerződés, és akkor gyorsan kell a pénzemet a toxikológiai, vagy a GMO, a génmódosított területeken. Biztos, hogy be tudnánk szerezni a pénzt. De nincsen olyan szakpolitikai támogató szervezet a tagállamokban, amely tényleg egyáltalán pénzt kell, hogy keressen a piacról. Tehát ne, nem azt kérem, hogy egyáltalán ne keressünk plusz pénzt. Meggyőződésem, ez egy jó dolog, hogy tudunk piaci pénzhez hozzájutni, ez egy benchmark mindenek előtt, hogyha indirekt cselekvésekről működünk, tehát bizonyos szolgáltatásokat nyújtunk, ahol mi kompetensek vagyunk, és ahol érdekütközés nem alakul ki. De amit én megpróbáltam megvédeni, és Potocsnik biztos úr is egyetért ezzel, jó, mind a kettőt nem lehet, mondjuk meg a tagállamoknak, nem lehet politikai támogatási misszió, és méghozzá független módon kell ezt biztosítani, utána meg azt várják el, hogy túl sok pénzt keressünk a piacon, ez érdekütközés. Szerettem volna az én szempontomat itt bemutatni, hogy miért gondoljuk, hogy a 15% az elég tisztességes jövedelem, a mi speciális missziónkat figyelembe be. Angie úr, valóban az infrastruktúrák az új tagállamokban nem tudjuk finanszírozni a büdzsénkből, még hogyha akarnánk, se tudnánk. Erre nincs lehetőség, ez nem része a missziónknak. Amit viszont megtettünk az az, hogy egy csomó támogatást nyújtottunk a tagállamoknak, az új tagállamoknak a bővítés során, és felhívtuk a DG Regio-ben főigazgatóságban lévő kollégák figyelmét arra, hogy szektessünk be, és mi tényleg segítünk a kollégáknak abban, hogy meghatározzák, azonosítsák azt, hogy mit kell tenniük annak érdekében, hogy a jelölt országok és az új tagállamok javítsák az infrastruktúrájukat. Igen, tehát van lehetőségünk arra, hogy adományozzunk nekik felszerelést. Néhány évvel ezelőtt Romániában jártam, és akkor láttam azt a felszerelést, használtak. Amikor én diplomáztam valamikor, ez mondjuk 40 éve volt, nekem már jobb elektronikai felszereltségem volt, mint nekik ma van. És ezt akkor elmondtam, és tenni kell valamit, és teljes értékben egyetértek. Tehát azt tudjuk tenni, hogy a bizottságban más kollégákat ösztönzünk, hogy támogassanak. Lambert úr, a társadalom előregedése valóban nem döntöttünk úgy, hogy ezen dolgozunk, nem tudunk mindent megtenni. Tudom, hogy ez prioritást élvező dolog, mégse tehetjük. Egyszerűen azért, mert ezen a területen nincs meg a szükséges tudás. Persze számos területen dolgozunk az egészségügyben, és és lényegesen jobb kompetenciák vannak a tagállamokban ezen kutatásra, és nem gondoljuk, hogy új tevékenységet kéne felvállalnunk, mert nem vagyunk elég jók, amit mások jobban meg tudnak tenni, azt tegyék meg ők. Aztán a nyitott gazdaság, ez egy megfelelő cím a mi oldalunkon a 20-20-as menetrend agenda. De ez nem azt jelenti, hogy nem figyelünk a szociális aspektusokra, vagy a környezeti aspektusokra, vagy egyéb részekre. De nem mi vagyunk a döntéshozók, nem, nem mi csinálunk politikát. És nem is akarjuk ezt megpróbálni, és egy pontra jutunk, amit szeretnék elmondani. A tudósok is emberek, és nekünk is van véleményünk, és van elképzelésünk, és mi azt jelenti, hogy van egy magatartási kódexünk a szervezetben, hogy amikor dolgozunk, akkor kétszer meggondoljuk, hogy e, meggyőződés, személyes meggyőződés nevezőjelén éppen ezért minőségre hivatkozunk. Van egy belső vizsgálat, társ vizsgálat, és alaposan megnézzük a teljesítményt. Világos belül megnézzük a különböző érveket, megnézzük az irodalmat is, mielőtt a jelentésüket közé tesszük, megnézzük a prók, a támogatók mit csinálnak, mik a tények, és mivel jönnek elő azok, akik ezt kritizálják, mi van a dolog mögött valójában. Tehát az egész spektrumot, a vélemény spektrumot nagyon alaposan megnézzük a tudósok részéről, mert gyakran kevés a bizonyítottság, és nagyon nagy a bizonytalanság, és éppen ezért tisztességesnek és objektívnak kell lennünk, amennyire csak lehetséges, de nem könnyű, és néha nem is lehet. Nem teheti ezt meg a vezetője egy szervezetnek. Nekem is, önök is mondták, megvannak a saját tapasztalataim, a saját ismereteim, és éppen ezért a legjobb, robusztos, tudományos támogatást kell biztosítani a politikának tehát mi igyekszünk megnézni azt, ellenőrizni azt, hogy mennyire támadhatatlan, amit csinálunk. Odi úr, a governance kérdése. Mi nagyon világos egyébként az utasítási szervezetünk, de ez egy tanácsadó testület, ez a board, amiről beszélünk, ezt egyébként egy bizottsági döntés hozta létre 15 évvel ezelőtt körülbelül, és a kormányzóknak a testülete az azt a szerepet látja el, hogy a munkánkat érintő kérdésekben zöld lámpát adja, zöld fényt biztosítson nekünk. Nem neveznek ki egy igazgatót, anélkül, hogy megkérdezné ez a Board of Governance őt. Ez azt jelenti, hogy ez egy tanácsadó testület, de a bizottságban egyetértünk abban, hogy szükség van rá, és hasonló bevonás figyeltünk meg más testületeknél is. Az európai kutatási övezetről és területről is beszéltünk. Holnap találkozok a megfelelő biztossal, lesz egy eh, European Research Area Boardnak eh, van egy ülése, és éppen az a kérdés, amit eh, ön tett fel, az kerül a napirendre. Mit tehetünk a GRS, a KKK részéről, hogy hozzájáruljunk ehhez? Egy brainstormingot készítünk a bizottság és ezben azzal foglalkozunk, hogyan tudjuk a biztos legjobban támogatni. Messzire menő javaslatokat teszünk, és hogyan tudunk egy jobb európai dimenziót adni annak érdekében, hogy zászlós hajó, flagship szervezeteket hozunk létre az Európai Unióban hogy konkurálni tudjunk az Egyesült Államokkal és másokkal. Madurell asszony. A kérdés az volt a, a hogy mennyire látnak, mennyire tudatosul sokakban, hogy mi vagyunk, az nincs véleménykülönbség ebben egyébként a biztos és közöttünk, de azért igyekszünk többet tenni, tagállami szinten is információs napokat tartunk, tehát vannak kutatási minisztériumok, de, de akik a legtöbbet kapják a munkákból, a környezetvédelmi, a mezőgazdasági, a megfelelő miniszterek, azokat támogatjuk. Tehát a főigazgatóságoknak megfelelő minisztériumokról van szó. Gyakran nem is a magunknak dolgozunk, vagy a biztosnak, hanem tudományos technikai munkát végzünk, és különböző megrendelők számára, tehát a vállalat, vállalkozási főigazgatóság vagy más főigazgatóságok számára. Ezt gyakran nem látják a tagállami szinten. Mi igyekszünk egyébként itt tovább lépni és tenni ez ellen van, de hát sok olyan kutatószervezet van, amely, amelyeket ismernek. Mindenesetre komolyan veszük ezt a kérést, ami az kérdését illeti. Remélem, hogy tulajdonképpen már válaszoltam is tényleg megnézzük a különböző véleményeket, figyelembe veszük őket, a klímaváltozást, geoengineering, és megnézzük az új ötleteket, ez a dolgunk, meg kell nézni mindennek az érdemi részét, a lényegét, és megpróbálunk előre tekinteni, hogy milyen új témák merülnek fel. Köszönöm. Köszönöm, Lamberts kolléga. Uh, so I understand uh, your response regarding ami az ön válaszát illeti a screeninggel kapcsolatban, miszerint a személyes vélemények ne tükröződjenek az eredményekben, nem kaptam választ arra, hogy hogyan biztosítják azt, hogy olyan uh, személyzetet rekrutálnak, akik uh, különböző háttérrel, végzettséggel rendelkeznek. A közgazdászok 90%-a azonos képzésben részesült, és vannak más iskolák is, hogyan próbálják meg a diverzitást biztosítani a toborzásnál, azért, hogy különböző szemszögből lehessen a valóságot tekinteni. Köszönöm. Mi a tudományos minőséget és tapasztalatot keressük az interjúkon. Én nem fogok részt venni ezeken az interjúkon, illetve a közgazdászokat nem én fogom meginterjúvolni, hiszen nem lennék ebben kompetens. De össze fogunk állítani egy olyan zsűrit, amely meg fogja nézni a pályázók tudományos felkészültségét, tapasztalatait, és itt a belső embereket is vesztük, Hát, hogyha egy olyan terület merül fel, ahol nincsen szakértőnk, akkor kívülről bevehetünk szakértőket. Azt nem nézzük azonban, hogy mely párthoz kötődnek az emberek. Az egyetlen kritériumnak a tudományos kitűnőségnek kell lennie, illetve azért, hogy megfelelő kompetenciákkal rendelkezzenek, ezt fogjuk kezelni, hirdetéseket eh, kiírjuk. Ennyit tudnék válaszolni az ön kérdésére. Remélem, hogy ezzel sikerült választ adnom. Köszönöm szépen, Senkel főigazgató úr, köszönjük szépen a megjegyzéseket, a vitát. A kollégákat invitálom arra, hogy jöjjenek a kiállítás megnyitójára fél óra múlva. Ha nem tudnak eljönni, akkor nyugodtan megnézhetik majd a kiállítást még a napokban, a következő ülésre május 11-én korra reggel 8.45 között és 9.15 között kerül sor, mert fontos még szavaznunk. Köszönöm szépen, ne felejtsék el a következő időpontot, és kellemes estét kívánok. Viszont